Good afternoon. Jó napot kívánok, kedves kollégák! Mindenkit sok szeretettel köszöntök. A 16-os napi rendi pont következik. Eszmecsere Karel Schwarzenberger, a Cseh Köztársaság külügyminiszterével a Cseh elnökség prioritásairól. A Cseh elnökség képviseletében van tehát itt a külügyminiszter úr. Sok szeretettel köszöntöm Öt először itt a szakbizottságban, másodszor van itt, mint elnök. Először Strasbourgban szerepelt. Nagyon örülök annak, hogy együttműködhetünk. Már Prágában találkozhattunk az elnökséget előkészítő ülések során látogatásunkkor. Örülök, hogy itt köszönhettem a Cseh Köztársaság külügyminiszter helyettesét és Ján Kahaut urat, aki jövő héten már újra ellátogat hozzánk a Gárkról szóló ülés eredményeivel, eredményeiről fogunk beszélni. Illetve Jézsina Piripövat is köszöntöm, illetve Tamás Krulik urat. Miniszter úr, Tudjuk, hogy az önök elnöksége nagyon ambiciózus célkitűzéseket határozott meg. És ahogy néha történik a dologban, eh, ahogy, ahogy történik az életben, eh, ugye az élet alakítja az elnökség napirendjét. Az önök elnökségének prioritásai nagyon aktuálisak, és a mi szakbizottságunk ezeket a célkitűzéseket tényleg nagyon aktuálisnak tartja. A szomszédságpolitika kereti partnerség, transatlanti kapcsolatok, energiabiztonság, ezek a cseh elnökség programjának a külpolitikai mm, aspektusai. Az elmúlt néhány héten új eseményeket események történtek, mind a szomszédságpolitikában, mind a keleti partnerségben, illetve egyéb eseményekre került sor, érzelem, érzelmileg túlfűtött vitákra az energiabiztonság terén. Nyilván tudják, hogy a Gáza, gázai övezetbe látogat a trojkának egy küldöttsége, a közel-keletre, tehát a szakbizottságunk szintén foglalkozik ezzel a kérdéssel is. Ukrajnai, orosz gázvita, közel-kelet, ezek a kérdések abszolút aktuálisak, és a legutóbbi hetekben merültek fel, és meghatározzák az önök programját is. Sok sikert kívánunk önöknek ezen hat hónap alatt, most kezdik ugye az elnökséget. Próbálunk majd segítségükre lenni, és ezzel egy időben várjuk, hogy tájékoztasson bennünket, tájékoztassanak bennünket, ahogy ez szokás, a hat hónap alatt a tevékenységükről, ahogy erről már ígéretet tettek a prágai látogatásunkkor. Még egyszer sok szeretettel köszöntöm Sárcemberg urat, meg is adom a szót. Elnök úr, köszönöm szépen, hogy meghívtak a szakbizottságba. Nagyon fontosnak tartom az önök szakbizottságának a munkáját. És remélhetőleg hamarosan sor kerül a Lisszaboni szerződés ratifikálására minden országban, és ez még fontosabbá teszi majd az Európai Parlamentet. Azt hiszem, hogy a leghasznosabb dolog bármely kormány részéről, főleg olyan kormány részéről, amely éppen elnökségi szerepet tölt be, az, hogy szembenézzen a parlamenttel, hogy elszámoljon a parlamentnek, és a legnehezebb kérdésekkel is nézzen szembe. És jó lenne, hogyha mm, a földre visszatérnénk, és a valóságra koncentrálnánk. A cseh elnökség kezdetekor rengeteg dolog történt, ami nagyon nehéz kihívásokkal állított minket szembe, és gyors megoldásokat követelt tőlünk. Hát nem sikerült mindent olyan gyorsan megoldani, ahogy ezt szerettük volna. Az Európai Uniónak többé-kevésbé fiatal tagjai vagyunk, és először töltjük be az elnökségi feladatokat. Ez tulajdonképpen tűzpróba. De biztos vagyok benne, hogy túl leszünk ezen is. Ami a gázai övezetet illeti, hosszú távú folyamat a megoldás megtalálása. A prioritásunk az az, hogy tűzszünetet érjünk el, ez kell, hogy legyen az elő, ez az előfeltétele annak, hogy elkerüljük a katasztrofális humanitárius helyzetet, és visszatérjünk a politikai folyamathoz. A, he- a helyzetnek, a szituációnak jellemzője, hogy nagyon összetett, Szíria és Irán ezen is szerepet játszanak, a Hamas is szerepet játszik, és Abbas, az Abbas elnök úr és a Fatah is szerepet játszanak a konfliktusban. A két, állam, két államos megoldás a legjobb, leginkább reményt, reményteljes megoldás, és ez vezethet hosszú távú béké, békéhez. Ezzel kapcsolatban az Európai Unió együtt fog működni a nemzetközi partnerekkel, hogy újra kezdje a, a béketárgyalásokat. Ebben az összefüggésben szeretnénk hangsúlyozni a palesztin megbékélésben elért kézzelfogható előrelépést, amelyet Egyiptom és az Arab Liga is támogat. Persze mi csak segítőkészek lehetünk, és emlékeztethetjük a feleket arra, hogy a megoldást mindenkinek támogatnia kell, olyan megoldást kell találni, amit mindenki támogat. Az egyoldalúan kinyilatkoztatott tűzszünet remélhetőleg az ellenségeskedés megszűnéséhez vezet, de ez nem garancia. Az, azt reméljük, hogy ebben a helyzetben, hogy hogy Izrael úgy látja, hogy elérte a fő eh, célját, és kezdi visszavonni eh, a csapatait. Rögtön az izraeli invázió után az Európai Uniós Trojka delegáció ellátogatott eh, a régióba, és a koordinációban, illetve a humanitárius segítségnyújtásban sikert ért el, illetve a, e, hozzájárult a három órás tűzszünethez. Az elnökség két nyilatkozatot adott ki a témával kapcsolatban, és előkészítette a következő általános külügyi tanácsnak az ülését. A jelenlegi helyzet, a, jelenleg mi a helyzet a sármássági sürgős csúcs találkozó után? Vannak kilátások arra, hogy az eddig elért tűzszünetet ki tovább fenntartják, és hangsúlyt fektettek a, annak szükségességére, hogy biztosítsák Izrael biztonságát is, és támogatásukról biztosították Abbas elnök urat, illetve arról, hogy egy független, demokratikus és Um, életképes palesztin állam létrehozását támogatják, eh, amely együtt él eh, és egymás mellett él eh, Izraellel. Békében és, és biztonságban. A nemzetközi szervezetek, a nem kormányzati szervezetekkel az együttműködés folyik, remélhetően az elkövetkezendő külügyi tanácsi ülésre már elkészíthetjük a beszámolónkat. Mit szeretnénk elérni? Jól működő nemzetközi ellenőrzést, főleg a Gázába való fegyver csempészetet illetően. Ez ide tartozik a határok ellenőrzése, és a Nagy-Britannia, Németország és Franciaország által felajánlott tengeri műveletek kihasználását. Az izraeli oldalon meg kell szüntetni a meglévő blokádot, illetve a határátkelést biztosítani kell. A cseh elnökség január 9-én felhívta, az Izrael, felhívta Izraelt arra, hogy nyissa meg a határátkelőket, és kifejezésre juttatta készségét arra, hogy az EU-ban missziót újra kitelepíti Rafahba. A palesztin megbékélés is szükséges. Az Európai Uniónak a tevékenységét a tevékenységét ki kell építenie és tovább kell vinnie a következő téma az energiabiztonság. Szeretnék hangsúlyoztatni mindenkit arra, hogy a cseh elnökség, illetve cseh köztársaság még az elnökség előtt is, főle és most is, az elnökség alatt is ragaszkodik ahhoz az álláspontjához, hogy közös európai energiapolitikára van szükség. Ez egy olyan feladat, amelyel szembe kell néznünk. Ennek a problémának az elhanyagolása nagyon sok aggodalmat okozott az állampolgárok körében. Az energiabiztonság kulcsfontosságú napirendi pont. Mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy, az, hogy megegyezzünk abban, hogy Európába újra meginduljon a gázszállítás. Az ukrán adóssága kapcsolatos kérdés és a piaci árakkal kapcsolatos egyezmény kérdését még nem sikerült megoldani. A Topalának miniszterelnök úr gyorsan reagált, rugalmasan és hatékonyan. A monitoring missziókat már, már telepítették. Ráadásul most ők tájékoztattak éppen arról, hogy az első szállítmány megindult, sőt már el is érte a szlovák határt. Ö, mit tanultunk ebből a történetből? Oroszország és Ukrajna nem megbízható ö, gázszállítók. Európának végig kell gondolni az alternatív lehetőségeket. Ebben az összefüggésben a Nabucco projekt egyre fontosabb. Más ö, mm, leckék, amiket megtanultunk. A liberalizáció az energia területén nem lesz egyszerű Európában. A tulajdonlás szétválasztása Európában oda vezethet, hogy hogy ez kockázatot is felvethet harmadik országok vállalataival kapcsolatban, amelyek a piacra lépnek. Biztosnak kell lennünk abban, hogy hogy a legfontosabb infrastruktúrák nem kerülnek olyanok kezébe, akik csak politikai érdekeik, a kormányaik politikai érdekeit követik ezekkel. Mindennyiunk érdekében áll a megegyezés, Oroszország érdekében is, hogy átfogó és intenzív párbeszédet folytassuk. Azt gondolom, hogy az elnökségünk alatt sikerül majd előrelépnünk a tárgyalásokkal kapcsolatban, a partnerségi és együttműködési um, egyezmény aláírásával kapcsolatban Oroszország. Uh, Soros elnökségünk egyik fontos célja az európai szomszédsági politika és a kereti partnerség. A keleti partnerség eh, megerősíti az együttműködést a ke kelet-európai régióval. Az Európai Uniónak tisztes, koherens politikára van szüksége az itt érintett országokkal. A keleti partnerség tartalmára lényegével kapcsolatban eh, nem csak a potenciál nyilvánvaló a abban, hogy növeljük a minőségét az EU-s kapcsolatoknak ezekkel az országokkal, hanem az életminőségét is javítja a, ezekben az országokban. De van négy fontos félelem. Az első, kell, első az, hogy a keleti partnerség egy nagyon pozitív politika, legalábbis 27 EU tagállam számára és az érintett 6 kelet-európai állam számára. Ez tulajdonképpen költségvetési szempontból semleges, legalábbis a jelenlegi pénzügyi tervezés szempontjából nincs szükség arra, hogy jelentősen megneveljük azokat a költségvetési forrásokat, amelyeket a kelet-európai országokkal történő együttműködésre jelöltünk ki. Ezek a költségek tulajdonképpen elhanyagolhatóak összehasonlítva azokkal az előnyökkel, hasznokkal, amelyekkel a keleti partnerség járna és semmiképpen sem más országokkal fenntartott együttműködésünket nek a terhére történne mindez. Ez kiegészíti a jelenlegi regionális politikákat és projekteket, és semmiképpen sem egy olcsó pótléka a bővítésnek, egész egyszerűen individuálisan kialakított program, amely a fejlődés, a stabilitást és a jólétet szolgálja az egész régióban. Egy másik terület, ahol előrelépésre van szükség, az az európai perspektíva a nyugat-balkáni országok számára. Stabilizációs és társulási folyamatban az előrelépés ahhoz vezet, hogy a nyugat-balkáni országok újra közeledjenek az Európai Unióhoz, és ez a cseh elnökség egyik fontos prioritása az, hogy itt eh, a prioritása a külkapcsolatok területén. Hosszú távú prioritás az, hogy ezt a hosszú távú prioritást nem felejthetjük el a sürgős ügyek tükrében sem. Fontos, hogy a nyugat-balkáni országoknak valóban van európai perspektíváik. A cseh soros elnökség szeretne további előrelépést elérni ezen a területen. Egyrészt azáltal is, hogy a jelölt államokat közelebb vigyük a tagsághoz, illetve hogy a társult országok közelebb kerüljenek a jelölti státuszhoz. Feltételezzük, hogy miután Montenegró, mely ország a tagság jelentkezését, jelentkezését 2008. decemberében nyújtotta be, további országok fognak jelentkezni még a cseh soros elnökség alatt. Az elnökség ezeket a jelentkezéseket a megfelelő eljárások alapján előre fogja vinni. Így az Európai Bizottság egy szakértői szempontból ki tudja majd értékelni az országok felkészültségét, illetve az országukban bevezetett reformok minőségét is értékelni tudják. A cseh elnökség további célja, hogy támogassa továbbra is a stabilizációt és a szocioekonomikus fejlődést Koszovóban, egész pontosan az EULEX misszió keretében. Koszovó részét képezi a nyugat Balkánna, és most sokkal inkább, mint korábban, nagy figyelmet kell fordítani az Európai Uniónak az országra. Ebben a tekintetben fontos hozzájárulás az a tanulmány, amelyet az Európai Bizottság adott megbízásba, amely a stabilizációs és társulási eszközöknek a felhasználhatóságát értékeli ki Koszovóban. De nem szabad megfeltkeznünk a, a Koszovóban és az az körülbelül országokban ö, felmerülő problémák ról, illetve azokról, amelyek az Európai Unióban felmerülnek, itt a, a, a koszovói polgárok attól félnek, hogy az európai gazdasági helyzet őket is érinti. 60 százalékos a munkanélküliség, és ez nagyon egy problémát jelent a jövő szempontjából, is. Ami pedig a következő témát, a transatlanti kapcsolatokat illeti, az Európai Uniót és az USA-t kocsfontosságú partnereknek tehintjük, mind az érdekeik és az álláspontjai különbözhetnek, de ennek ellenére is fontos partnerek. A cseh elnökségnek fontos feladata az, hogy megfelelő jó kapcsolatokat hozzon létre az Európai Unió és az új amerikai kormányzat között, és hogy megerősítse a stratégiai fontosságát az EU-USA partnerségnek. A partnerség napirendjét mi fogjuk kitűzni, ez egy fontos feladatunk lesz, és ezt az USA-val folytatott vitánk során szeretnénk kidolgozni. Terveim szerint februárban fogok Washingtonban látogatni, hogy bemutassam a cseh soros elnökséget az amerikai kormányzatnak szándékomban áll, hogy találkozzam a külügyminiszterrel, a szenátus és a kongresszus tagjaival, illetve a Nemzetbiztonsági Tanács képviselőivel. Soros elnökként szeretnénk megszervezni, hogy Barack Obama Európába látogasson, például a NATO megalakulásának 60. évfordulójára. Természetesen érdekeltek vagyunk abban is, hogy, hogy biztosítsuk a hagyományos EU-USA találkozókat, amelyekre az Egyesült Államokban kerül majd sor a csősoros elnökségi vége felé. Az EU-USA csústálkozó 2007 tavaszán létrehozta a Transatlanti Gazdasági Tanácsot, amely egy új mechanizmusa az együttműködésnek. Célunk lesz az, hogy fenntartsuk az érdeklődését az új amerikai elnöknek a már folyamatban lévő aktivitások tevékenységek területén szeretnénk egy középtávú és hosszú távú cselekvési tervet elfogadni a tanács tavaszi ülésén. Természetesen a transatlanti partnerség nem csak az, nem csak az USA-ra vonatkozik, hanem Kanadára és nagyon sok a közös érdek, különösen a gazdaság területén. Köszönöm szépen, hogy felfigyeltek és meghallgattak. Köszönöm. Eh, Köszönjük szépen ezt az érdekes előadást, és most pedig a parlamenti képviselőknek adjuk meg a szót. Jó néhányan kértek szót, éppen ezért Másfél percben kérem, hogy mindenki foglalmazza meg kérdését. Köszönöm szépen, elnök úr. Miniszter úr, az Európai Néppárt nevében köszöntöm Önt itt az Európai Parlamentben, és nagyon sok sikert kívánunk a soros elnökséghez. Nagyon örülünk annak, hogy minden, minél hamarabb, hogy elkötelezték magukat amellett, hogy a Lisszaboni szerződést minél hamarabb ratifikálják. Ebben a kontextusban néhány kérdést tennék fel. Az első kérdés a gázai övezetre vonatkozik. Nagyon gyorsan változnak az események. Úgyhogy, elnök úr, az Európai Unióban több miniszterelnök is azt mondta, hogy lehetőség nyílik Gázában a, egy átmeneti kormány létrehozására. Nos, hát ebben az esetben ön szerint megvalósítható-e az, hogy a Hamaszt a terrorista szervezetek listájáról töröljük? Akkor természetesen, hogyha nem él továbbra, tovább mostantól kezdve a terrorista cselekmények lehetőségével. Aztán második kérdésem. Ma reggel itt az mi szakbizottságunkban járt az Európai Bizottság részéről egy főigazgató, aki a keleti dimenzióról beszélt, illetve a partnerségről. Elmondta nekünk, hogy még a bizottság jelenlegi mandátumának vége előtt szeretnének elérni eredményeket. Nos, vajon ezzel kapcsolatban a cseh elnökség mennyire kíván előrelépni, mennyire próbálják ezt a prioritást megvalósítani, mennyire fogják finanszírozni azt? Az Egyesült Államok nem fogja tudni megoldani egyedül a globális világ összes problémáját, ez nemrég hangzott el, de ugyanakkor az is igaz, hogy a világ sem tudja megoldani a problémáit az Egyesült Államok részvétele nélkül. Látom, hogy szeretnék javítani a kapcsolatokat az Egyesült Államokkal, de milyen formában gondolják ezt konkrétan? Köszönöm. Thank you, Franca. Köszönöm szépen, Szala Franka úr, de Kejzer asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Miniszter úr, frakcióm nevében köszöntöm önt, és Szalafranka úrhoz hasonlóan nagyon sok sikert kívánok az önök soros elnökség és elnökségéhez. Az első kérdésem a blokád végével kapcsolatos gázai övezetben, azután egy másik fontos gondolat, hogy a humanitárius jog és a nemzetközi jog gyakran sérül, ahogyan erre rámutattak a civil szervezetek is, de még Louis Michel biztos is, aki a személyes véleményének adott hangot nem régiben, és ekkor hangzott ez el. Mit kíván tenni a cseh elnökség a humanitárius jog és a nemzetközi jogot ért jogsértésekkel kapcsolatban, és lesz ennek kihatása a partnerségi egyezményre? Még egy kérdés, óriási pusztítás történt a gázai övezetben. Személy szerint nagyon szeretném azt, hogyha egy leltár készülne arról, hogy milyen pusztítás volt ebben a térségben, és hogy ennek milyen pénzügyi vetületei lesznek. Az Európai Unió mennyire fog részt venni az újjáépítésben? Természetesen fontos az, hogy újjáépítsük ezeket a megsérült területeket, de ki fogja mindezt finanszírozni? Köszönöm szépen, Kacsin úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, miniszter úr. Az én frakcióm nevében is szeretnék sok sikert kívánni önnek, önöknek a Lisszaboni szerződés ratifikálásához. Erre mindenképpen szükség van, főleg manapság politikai és gazdasági válság idejében. Két kérdést szeretnék feltenni, mind a kettő a Nyugat-Balkánra vonatkozik. a cseh elnökség vajon hogyan szeretne segíteni Horvátországnak abban, hogy a problémáját megoldja az északi szomszédjával? Az eddigi tárgyalások ugyanis ezen konfliktusok miatt akadtak meg. További jelöltek szeretnék egymást a a hágai bíróságon feljelenteni a korábbi háborús bűnök miatt. Hogyan szeretne hozzájárulni ahhoz, hogy a régióban a béke megvalósuljon, és így könnyebben integrálódjanak ezek az országok? Köszönöm szépen, mondja az elnök Simánszki úr szó. Köszönöm szépen, miniszter úr. Sok szeretettel köszöntöm Önt az Európai eh, Parlamentben az UN e frakció nevében minden egyes alkalommal, amikor krízisre kerül sor az energia területén, számos nyilatkozatot hallunk a Nabucco csővezeték megvalósításáról, illetve a közös energiapolitikáról. Hogyha most vége a válságnak, ez nem jelenti azt, hogy a politikai garanciák vagy mechanizmusok érvénybe lépnek annak érdekében, hogy elkerüljük a jövőbeni ilyen helyzeteket. Kérdezem én, hogy az elnökség szeretne-e hosszú távú eh, célkitűzéseket megvalósítani, amelynek segítségével el lehetne kerülni az ilyen típusú problémákat. Konkrét lépésekre gondolok a nabukó csővezeték megval- megvalósítására. Horácsek kollega következik. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Először is szeretném sok szeretettel köszönteni a cseh elnökség képviseletében a miniszter urat a frakciónk nevében. Anasztázia Baburova eh, Babrovát eh, és egy másik újságírót a nyílt utcán meg, meggyilkolták. Oroszországban az emberi jogi helyzet Anna Politkovskája meggyilkolása óta nem javult egyáltalán. Eh, az Európa tanácsi egyezményeknek megfelelően a Oroszországnak lépéseket kell tennie az emberjogi helyzet javítása érdekében. A kérdésem az, hogy a cseh, e, cseh elnökség, amely az Európai Uniós és Oroszország közötti kapcsolatokat prioritásnak tekinti, és az emberi jogokat is, mit szeretnének tenni ebben a kérdésben, ezen aktuális események ismeretében? Köszönöm, köszönöm, mondja az elnök. Csanta Felides kollega következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Két kérdésem lenne először is az energia témájában. A török miniszterelnök Erdogán tegnap Brüsszelbe látogatott, és elvileg, állítólag azzal fenyegetőzött, hogy a Nabukót megakadályozza, akkor, hogyha a csatlakozási tárgyalások az Európai Unió és Törökország között nem jutnak előre. Az Európai Európai Unió részéről az egyik, az egyik Európai Uniós tagállam, egy Ciprus, vétó, megvétózta e, ezen tárgyalási fejezet, ennek a tárgyalási fejezet megnyitását. E, Ciprust e, Törökország katonailag megfenyegette. A kérdésem az az, hogy az Európai Unióban hogyan tudunk szembenézni ilyen típusú fenyegetésekkel, amelyeket Erdogán hangoztatott a Nabukóval kapcsolatban. Aztán az energi- ez ugye az energia fejezet megnyitására vonatkozik, ami a palesztinai helyzetet illeti. A nemzetközi humanitárius jogot megsértették palesztin földön, izraeliek, aztán a gázaiak emberi jogait lábbal tiporják, aztán Említhetnénk a határok ellenőrzését izraeli részről, több mint tízezer palesztin fogvatartását, a polgárok szabad mozgásának a korlátozását. Ez és Gáza megtámadása, Gáza jövezet megtámadása egy szörnyű inváziót indított, amely számos ember életet követelt. Most akkor mi a helyzet az Európai Unió és Izrael közötti együttműködésre? Hogyan lehetne javítani a kapcsolatokat ezen a területen? Köszönöm. Elnök, ez volt az első kérdéscsoport, a második, közö, második kérdéscsoportban megint nagyon szigorúak leszünk, ami a hozzászólási idő betartását illeti. Miniszter úr, öné a szó. Ami az átmeneti kormányt illeti, nem hiszem, hogy ez napirenden van. Van egy legitim pal- palesztin kormány, Abbas kormánya, ezt elismerte az Európai Unió és a nemzetközi közösség is. Úgyhogy nem tudom, hogy most akkor ki, ki, ki, kikből áll ez az ideiglenes kormány. Ami pedig a Hamas illeti. Hogyha a Hamas újra terrorcselekményekkel lép fel, akkor így, tehát az erőszakos cselekmények fenntartásával ebből soha nem lesz olyan politikai mozgalom, amelyel a politikai tárgyalásokat lehetne folytatni. Említhetném az Irát, illetve egyéb olyan mozgalmakat, amelyek egyes országok függetlenségét eredményezték, persze el kell ismernünk egyes mozgalmak által elért eredményeket is. Hogyha a Hamász valódi politikai mozgalom lesz, ez probléma lehet, minden esetre ahhoz, hogy valódi politikai mozgalom legyen, fel kell, hogy adják ezt a terrorista szárnyat. Ami a palesztin megbékélést illeti, ezt mindannyian nagyon szeretnénk, ebben hajlandóak vagyunk segítséget nyújtani. Azt gondolom, hogy jelen pillanatban a legfontosabb cél Egyiptomra hárul a legfontosabb feladat, minden tőle telhetőt megtesz. Szeretném önöket arra emlékeztetni, hogy még mielőtt a háború kirobbant volna, megszakadtak a tárgyalások a Fatah és a Hamas között. Tehát csak remélni tudjuk, hogy sikeres megoldást sikerül majd találni. Remélhetőleg az Európai Unió segítségét tud nyújtani a megoldás találásában, de alapvetően itt egy palesztin problémáról van szó. Már elmondtam a beszédemben, hogy jelen pillanatban nem merült föl kérés arra vonatkozóan, hogy a keleti partnerségbe több pénzt investáljunk. Szeretném világossá tenni, hogy ezt a kezdeményezést nem úgy tekintjük, mint egy olyan kezdeményezést, amely új intézményeket hozna létre, hiszen az új intézmények megalapítása megint rengeteg pénzzel járna, hanem inkább projektorientált kellene, hogy legyen ez. Számos projekt célozhat, már létezik, és ezeket jobban kellene koordinálni, de nincsen jelen pillanatban kérés több pénzre. Ami az Egyesült Államokat illeti, elmondtam, hogy Washingtonba fogok látogatni jövő héten. komoly tárgyalásokat folytatunk Obama elnök úrral, és az ő európai látogatásával kapcsolatban az Európai Uniót is természetesen e, beiktatná a látogatási programjába, remélhetőleg sikerül ezt megszervezni. Természetesen az Európai Uniós e, EU-USA csúcs találkozón fontos kérdések merülnek majd fel. az afgán helyzettel kapcsolatban, és ebben az összefüggésben Pakisztánnal kapcsolatban is. A közel-keleti béke folyamatot is meg kell tárgyalnunk az Egyesült Államokkal, és a visszavonulás, a csapatok kivonásának kérdését, az iráni problematikát, a nukleáris, az iráni nukleáris programot. Tehát ezek a legfontosabb kérdések, amelyekről beszélnünk kell az amerikai eh, féllel. De Kaiser asszonyhoz fordulok most. Well, eh, I do think that, eh, I do think that... Azt gondolom, hogy az elnökség nem szabad, hogy most a bíró szerepét töltse be. Soha nem láttam olyan háborút, amelyben a humanitárius jogot teljes mértékben betartották volna. Emellett azonnali szükséges humanitárius segítségnyújtásra kell koncentrálnunk a gázai övezetben. aztán pedig a felépítésre, újjáépítésre. Természetesen, hogyha az a, a humanitárius jog megsértését megerősítik, akkor ennek a következményeiről meg kell kezdenünk a tárgyalásokat. De most mi még nem vagyunk bírók. Ezt először meg kell erősíteni ennek megtörténtét, és aztán beszélhetünk róla. Most egy olyan helyzet, most az izraeli külügyminiszterrel szeretnénk tárgyalni e, egyik nap, és e, e, egyszer pedig a palesztin oldalral, Két külön időpontra kerül sor az általános külügyi tanácsban, és bármilyen humanitárius segítségről van szó, bármit, bármi merül föl gázai övezettel kapcsolatban, segítségnyújtása kapcsolatban, jelen pillanatban a tevékenységünk során támogatásra van szükségünk. És együttműködési készségre Izrael részéről. Kezdődik mindez a határátkelők megnyitásával. Közös, szoros együttműködést kell az arab államokkal és Izraellel is szorgalmaznunk. Nem ez lesz a legegyszerűbb probléma, amivel szembenézünk, de remélhetőleg találunk megoldást. Kacsin úrnak mondom. Ahogy már többször is elmondtam a bevezetőmben, a nyugat-balkáni problémák problémákkal kapcsolatban a célunk az az, hogy a nyugat-balkáni összes országot a lehető legközelebb hozzuk az Európai Unióhoz. És a végső cél pedig az kell, hogy legyen, hogy mindannyian az Európai Unió tagjaivá váljanak. Ehhez nem fér kétség. Jelen pillanatban Horvátország a leginkább felkészült ország. Mindannyian azt vártuk, hogy a csatlakozási folyamat zökenőmentesen folytatódik. Mindannyian tudjuk, hogy ez egy bilaterális probléma, ami Szlovénia és Horvátország között fennáll. Ezt a problémát meg kell oldani. Mégpedig az illet, érintett feleknek kell ezt megoldaniuk. Az Európai Unió akkor tud segíteni, hogyha mindkét fél ebbe beleegyezik. És akkor megpróbálhatunk segíteni közelebb jutni a megoldáshoz. De természetesen világos, hogy a két oldalnak kész kell lennie a kompromisszumra. És valódi ígéreteket kell tenniük. Enélkül lehetetlenség megegyezni. Azt reméljük tehát, hogy ez a probléma nem fogja blokkolni a csatlakozási tárgyalásokat a nyugat-balkáni országokkal. Természetesen azt sem szabad elfelejtenünk, hogy ez a konfliktus nem csak Horvátország és Szlovénia problémája. hanem az egész régióra rossz fényt vett Európa szemében. Remélem, hogy mind a két fél tudja, hogy mi a felelőssége és a feladata ebben a kérdésben. Meg kell oldania a problémát minél hamarabb. Ami az energiapolitikát illeti, Simánszki képviselő úr kérdése. A Nabucco a projekt most egy olyan kezdeményezés, egy olyan szakaszban van, am, amikor is ez privát cégek kezében van a kezdeményezés. Nem az európai államok közvetlenül és az Európai Unió közvetlenül ebben nem vesz részt. Tehát ezeket a cégeket kell segítenünk abban, hogy megkezdjék a mm, beruházást. Persze kérdés, hogy elég gázzal fel lehet -e tölteni a Nabukko gázvezetéket. Intenzív párbeszédet kell indítanunk minden illetékes országgal. A cseh köztársaság, mint az Európai Unió e, elnökségi tisztét betöltő országa, egy találkozót kezdeményez az úgynevezett déli folyosóról. Az EU és a országok közötti találkozóról van szó. Törökország, Grúzia, a Örményország. Illetve a termelő országok között az egész Kaspi-tengeri régióban. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos találkozó lesz. Horácsak úrnak azt mondanám, hogy az általános ügyek tanács és külügyi tanácson ez a téma fel fog merülni, és ezt éppen most készítjük elő. ez tényleg emberjogi kérdés, az emberi jogok megsértéséről van szó, A következő kérdés eh, a Nabucco eh, gázvezetékre vonatkozott, ezt már elmagyaráztam. Azt hiszem, hogy török érdek az, hogy megbízható tranzitország legyen Törökország. És Törökország érdeke az is, hogy ne kövessen rossz példákat. És ne nehezítse meg az olaj-gáz eh, tranzitját, és ne tegye ezt függővé politikai eh, kérdésektől. A tranzitország rengeteget keres a eh, tranziton, ezt tudjuk, És hogyha ezt összekeverik más politikai problémákkal, eh, és azoktól teszik függébe, az, ez, ez a politika hátra felesül el. Nyilván eh, tudják, hogy a cseh elnökség támogatja azt, hogy eh, Törökország csatlakozon az Európai Unióhoz egyszer majd. Reméljük, hogy a reform folyamat Törökországban egyrészt, másrészt pedig a ciprusi probléma megoldása sikeres lesz. mert egyébként eh, a csatlakozási tárgyalásokat blokkolják, blokkolni fogják. Még egy dolog, elnézést, egy dolgot meg elfelejtettem megválaszolni, a palesztinok emberi jogainak eh, megsértése. és hogy ez hatással lesz-e Izraellel való együttműködésünkre. Ami az Izraellel való együttműködést illeti, ez, ezzel kapcsolatban az első feltétel az az, hogy párbeszédet indítsunk Izraellel, amíg az európai Uniót nem fogadja el Izrael partnerként, még ebben a sürgős kérdésben sem tudunk sokat elérni. Most az izraeliek meghallgatják a véleményünket, és ez az európai diplomácia sikerének tudható be. Természetesen nyíltan beszélünk az emberi jogok megsértéséről, akár palesztinok, akár mások jogainak megsértéséről van szó. De megint csak azt kell, hogy mondjam, hogy az Európai Unió érdeke, lehető legjobb kapcsolatokat ápolni mind az arab országokkal, mind pedig Izraellel. Köszönöm szépen. Most következik a második kör kérdés. Péter Le úr. Eh, kedves elnök úr, miniszter úr, kedves kollégák! Én is szeretnék csatlakozni azokhoz a gratulációkhoz, amelyeket a cseh elnökség tekintetében tettek meg már mások. Nagyon sok sikert kívánok a munkához, főként ahhoz, hogy a nyugat-balkáni térség Európai Uniós közeledésében nagyon keményen álljanak ki. Remélem, hogy a cseh soros elnökség a Horvátország Európai Uniós csatlakozása területén is előrelépést tud majd elérni. Természetesen csak akkor, hogyha a dokumentáció hiteles lesz, az a dokumentáció, amely a csatlakozási tárgyalások alapját képezi. Gondolok itt a határvitákra. Azt hiszem, hogy nagyon jó lehetőségek nyílnak most arra végre, hogy megoldjuk a határvitákat Szlovénia és Horvátország között. A határviták még 1991-re nyúlnak vissza, amikor Szlovénia kikiáltotta függetlenségét. Egy nemzetközi bíróság bevonása a folyamatba csak akkor van ennek értelme, hogyha a az érintett felek mind egyetértenek, de mindenképpen szeretném, hogyha támogatná a cselnökség a horvát csatlakozást. Köszönöm szépen, Sorte úr. Köszönöm szépen. Miniszter úr, három rövid kérdésem lenne. Az első a Lisszaboni szerződésre vonatkozik, hiszen ön ki is mondta, hogy a ratifikációra szükség van, ugyanis koherensebb kül- és biztonságpolitikára van szó, és ön utalt a közös európai energiapolitikára is, ehhez is a Lisszaboni szerződés szükséges. Nagyon sok kolléga, mint ahogyan ön is hallhatta, állandóan azt kér, kérdezi, hogy a cseh köztársaság mikor fogja ratifikálni a szerződést. Hát ez az én kérdésem is, mikor és egyáltalán fogja-e ratifikálni a cseh köztársaság a dokumentumot. Második kérdése megint Gázára vonatkozik. Ön rámutatott arra, hogy nem olyan jók a tárgyalási pozícióink Izraellel szemben. A Hamasszal beszélnünk kell, meg kell velük tárgyalnunk azt, hogy a humanitárius és a béketeremtő erőfeszítéseket hogyan is kívánjuk megvalósítani, és az újjáépítést hogyan kívánjuk megvalósítani. Akár tetszik, akár nem a Hamász nekünk, a tények azt mutatják, hogy a gázai övezetben most a Hamász az úr, és ezért velük kell tárgyalnunk. Harmadsorban teljes mértékben egyetértek a cseh prioritásokkal. A cseh köztársaságnak a keleti dimenzióval kapcsolatban nagyon nagy történelmi tapasztalatai vannak, és fontos az is, hogy folyamatosságot biztosítsunk az európai politikákkal kapcsolatban is. Az francia elnökség az euromediterrán politikák területén nagyon szép előrelépéseket tett, tehát a déli dimenzióra gondolok. Most ezzel kapcsolatban a mediterrán dimenzióval kapcsolatban mi a cseh elnökség prioritása? Köszönöm szépen, Mácákis úr. Miniszter úr, teljes mértékben egyetértek azokkal, akik azt mondják, hogy a Hamásszal tárgyalnunk kell, de azért egy kicsikét furcsálom azt, hogy miért van egyáltalán terrorista listánk, akkor, hogyha a Hamas ma azt mondja, hogy ők nem kívánnak az erőszakkal élni, akkor nem fognak, akkor lekerülnek erről a listáról, holnap az Alkaida is kijelentheti, hogy nem fog erőszakot alkalmazni, akkor majd őt is levesszük. Mi az értelme egyáltalán egy ilyen listának? A NATO az európai biztonság alapköve, és ha jól tudom, 26 a 27 tagállamból ö, NATO tag, csak Ciprus nem. Hogyan lehetne meggyőzni a ciprusi kormányt arról, hogy csatlakozzon a NATO-hoz, vagy legalábbis nyújtson be erre irányuló kérelmet, és másrészt hogyan lehet megakadályozni a vétó kérdését. Ami a gázajövezetben történt pusztítással kapcsolatban elmondhatunk, az az, hogy a legtöbb infrastruktúra elpusztult, amelyet egyébként az EU finanszírozott korábban. Most ön úgy gondolja, hogy nem az Európai Uniónak kellene ezeket az infrastruktúrákat megint finanszíroznia, hanem inkább az Egyesült Államoknak és Izraelnek. Ami pedig az USA kapcsolatokat illeti, esetleg meggondolnák-e még egyszer, hogy az amerikai rakétavédelmi rendszert hazájukba betelepítik-e? Posselt úr. Soros elnök úr, én a néppárt árnyék raportőre vagyok, Horvátország és Koszovó ügyében, ezért a következő kérdésre fordulnék önhöz. Vannak bilaterális problémák és számos ország között. Előző csatlakozási folyamatokban is jelen voltak ezek a problémák, mégsem került a blokkra. És a bilaterális kérdések megoldásától függetlenül milyen lehetőségeket lát arra, hogy minden fejezetet még a cseh soros elnökség alatt megnyissák, Horvátország, hogy az Európai Parlament, ahogyan már többször is kérte, még ebben az évben lezárhassa ezeket a fejezeteket a megfelelő előrelépés esetén természetesen. Második kérdés, a koszovói megoldás nagy mértékben Atisztár és Rohan javaslataira alapul a kisebbségek nemzetközi kontroll és Koszovó feloszthatatlansága, ezek az alapelvek. A kisebbségek már szerepelnek a koszovói alkotmányban. Kérdezném, hogy időben hogyan néznek ki a további lépések, és hogy néz ki a megoszthatatlanság a Koszovó. Én itt veszélyek képeket láttam. Oroszország maga is a koszovói megoszthatatlanságra szavazott. És még egy utolsó pont, Horacek kollégához szólnék, rögtön befejezem, elnök úr, lát-e lehetőséget arra, hogy az orosz párbeszéd folyamán a, a lyukhoz fog, fogjuk, hogy Tebegyevet és Hodorkovszkit kiszabadítsák. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Pinyor úr. Engedjék meg, hogy azt mondjam, hogy a cseh köztársaság az Európai Unión élét, élén lesz most, és hát reméljük, hogy nagyon nagy sikereket, politikai sikereket fog magával hozni ez az elnökségi időszak. Miniszter úr, azt kell, hogy mondjam, hogy Strasbourgban a múlt héten csütörtökön az emberjogi vita kapcsán nagyon meglepett az, hogy senki sem volt jelen a cseh elnökség részéről senki sem volt megfigyelőként jelen ezen a vitán. Ez azért lepett meg, mert még emlékszem arra, amikor 20 évvel ezelőtt a csehszlovák és lengyel határon a hegyekbe rejtőzködve tartottunk üléseket, tehát nagyon is fontos prioritás volt számunkra az emberi jogok kérdése. A német elnökség például mindig is küldött megfigyelőket ezekre a az emberi jogi vitákra Strasbourgba, úgyhogy meglep az, hogy önök ezt nem tették meg. A kérdésem az következő lenne, a cseh elnökség során van-e külön stratégia az emberi jogok kérdésével kapcsolatban? Köszönöm. Köszönöm szépen. Oneskiewicz képviselő következik. Köszönöm szépen. Két kérdésem lenne. Az első kérdésem az Európai Parlament egy aggodalmához kapcsolódik, a Nabucco-ról beszélek, és más olyan projektekről, amelyekre az Európai Parlament már rámutatott, hogy az Európai Unió részéről finanszírozási elkötelezettségre van szükség annak érdekében, hogy felgyorsítsuk ezt a folyamatot. Most következőt olvashatjuk Barozó úr nyilatkozatában. Ő azt mondta, hogy minél hamarabb szeretnénk a tanácsban megegyezést látni a bizottság javaslatával kapcsolatban 5 milliárd euró kellene infrastruktúrális beruházásokba az energia területére irányítani. Az elnökség javasolni fogja-e a bizottságnak ezt a javaslatának az elfogadását a tanácsban? A másik kérdésem Medvegyev úr nagyszabású tervére vonatkozik, aki egy új európai védelmi rendszer vagy biztonsági rendszer kiépítését javasolta. Most úgy tűnik, hogy Oroszország jegeli ezt a kérdést, de azért mégiscsak felmerül még mindig, úgyhogy nem tudom, hogy mi az ön véleménye erről a kérdésről, hogyan kezelhetjük ezt a problémát. Brokkúr. Elnök úr, soros elnök úr, két rövid megjegyzés. Az első, azt mondták, hogy szoros kapcsolatban állnak Washington, ez azt jelenti, hogy van lehetőség arra, hogy, hogy az amerikai kormányzat a közel-keleti témát még az elnökség elején prioritásává teszi, hogy a fegyvernyugvás utáni valós problémát megoldja. Ebben a, támogatnám, támogatnám a Hamasszal kapcsolatos kijelentéseit, és a, a mi partnereink a mérsékelt palesztinok, és nekik a saját népes, népüket is meg kell győznünk, ami úgy gondolom, hogy nem lehetnek partnereink azok, akik a terrorról nem mondtak le. A második kérdésem pedig, amit szeretnék feltenni, hogy azután a nehézségek után amelyeket a cseh elnökség nagyon jól kezelt a közel-keleti válságban, a különböző problémák ellenére. Most az energia kérdésben nem lenne ideje annak, hogy az orosz partnerségi tárgyalásokat megerősítsük, hogy a jelenlegi politikai helyzetet kihasználjuk arra, hogy kötelező érvényű szabályokat vezessünk be a gáz és energia szállítások területén. Köszönöm szépen. Most pedig a második sorozat kérdésre a válaszok következnek a miniszter úrtól. Nos hát, az Európai Parlament képviselőinek választ kívánok adni. Legyünk nyíltak. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy Horvátország csatlakozását az Európai Unióba felgyorsítsuk, támogassuk, hiszen már régen eldöntöttük ezt, és tartanunk kell magunkat az adott szóhoz akkor, hogyha Horvátország is meg tud felelni azoknak a kívánalmaknak, amelyek a csatlakozás feltételei. De nagyon fontos az is, hogy a bilaterális problémák megoldást találjanak, szomszédokkal folytatott határviták. Nos, hát itt megint csak készen állunk arra, hogy segítséget nyújtsunk, de csak akkor, hogyha mindkét fél elfogadja, hiszen ez egy olyan probléma, amit alapvetően a két érintett félnek kell megoldania. Rócsek úr kérdésére következőképpen tudok válaszolni. A cseh ratifikációról a kapcsolatban csak azt tudom elmondani, hát majd meglátjuk, hogy mikor, legyünk optimisták, hogy ez a közeljövőben megtörténik, azonban, mint tudják, én nem vagyok parlamenti képviselő, és a parlamentek általában nem igazán szeretik, hogyha a kormányok vagy miniszterek diktálják a tempót, akik nem is parlamenti képviselők, ők saját független mi voltukban szeretnék a saját menetrendüket, ütemtervüket meghatározni. De egyébként optimista vagyok ezzel kapcsolatban. De van valami, amiben biztosak lehetünk abban, hogy meg fog történni a ratifikáció, de hogy pontosan melyik nap, milyen hónap, melyik napján, ezt még most nem tudom. Gáza. Világos, hogy a Hamász erős pozíciókat képvisel a gázai övezetben, mindenki tudja ezt. Most, hogy a Hamas emberei mit tesznek, az nem a mi problémánk, de mi igazából a politikai jellegű tárgyalásokra kell, hogy odafigyeljünk, és jelenleg nem szabad, hogy elfogadjuk a Hamasszal folytatott politikai tárgyalásokat, inkább Egyiptomra támaszkodunk, itt új fejlemények figyelhetők meg hiszen ezeknek az országoknak sokkal jobb kapcsolataik vannak eh, a Hamásszal. Az Európai Unió hivatalosan csak csak akkor eh, tárgyalhat velük, hogyha már nem lesznek rajta a terroristák listáján, hiszen a terrorista csoportok nem tekinthetők partnernek. Ami az újjáépítést illeti, erről nagyon sokat beszéltünk már, februárban egy konferencia során, majd Egyiptomban, Egyiptom fogja ö, megszervezni ezt a konferenciát, és Egyiptom az, amely most kialkutta a fegyvernyugvást, és éppen ezért neki kell ezt a konferenciát is megszervezni, egyébként szerintem ez észszerű, hiszen a gázai újjáépítés nem csak az Európai Unió vállal majd fontos szerepet, hanem nagyon sok ö, arab ország is, amelyek kulcsfontosságúak. Ami az Euró-Mediterrán Uniót illeti, most természetesen politikáinkban továbbra is fontos szerepet fog betölteni az Euró-Mediterrán Unió, hiszen a déli szomszédság politika rendkívül fontos Európa számára legalább annyira, mint a keleti, e felől nincsenek kétségek. És természetesen Egyiptommal is tárgyalásokat folytatunk intenzíven, amely rendkívül öm, mély együttműködésről tett tanúbizonyságot Franciaországgal, és úgy gondolom, hogy a körülményektől függően, hiszen most kicsit talán nehezebb a helyzet, ezzel egyetértek, a körülmények nem olyan kedvezőek, de azért mégiscsak az Európai Unió az euromediterrán kapcsolataiban előre lépésről tud beszámolni. A Hamas, mint terrorista szervezet, és a listák, a, ez a lista, amely a terrorista szervezeteket tartalmazza, ez nem egy nyilatkozat kérdése valóban. Mi a tetteknek hiszünk, akkor, hogyha látjuk, hogy nincsenek, nem végeznek terrorista cselekményeket, azt hiszem, hogy nagyon sokat tanultunk a múltból, Írországban például nagyon sok, nagyon nagy siker volt az, amikor az ír hadsereg letette a fegyvert, de hát csak akkor fogadhatjuk el őket partnerek, amikor már valóban beszüntették a az erőszak alkalmazását, ugyanez áll a Hamászra is. NATO. NATO taggá úgy válhat valaki, ha az összes NATO tagállam rábólint. Hogyha a NATO minden tagja támogatta volna Ciprus NATO tagságát, akkor nem, lennénk, nem lenne ez a probléma most. Nézzük most a gázai infrastruktúra kérdését. Biztos vagyok abban, hogy az Egyesült Államok is segítséget fog nyújtani, talán Izrael is valamennyire, bár ebben nem vagyok biztos. De talán a munka oroszlán részét majd az arab világ az öböl térség országai és az Európai Unió fogják elvégezni. Úgy gondolom, hogy egy kicsi frusztráló az, hogy ugyanazokat az épületeket kell megépítsük, amelyeket korábban mi építettünk, és többször elpusztítottak már. Ettől függetlenül Miután mi a világ egyik leggazdagabb területén élünk, ezért nem mondhatunk nemet olyan emberek igényeire, akiknek valóban, akik nagy szükséget szenvednek. Úgyhogy a frusztráció ellenére támogatnunk kell, őket segítenünk kell az újjáépítésben. posztelt úr kérdésével kapcsolatban azt tudom mondani, hogy mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy megnyissunk különböző fejezeteket a horvát csatlakozási tárgyalások során. Azonban azt kell, hogy mondjam, hogy nem ez az első olyan eset, amikor leállt egy bővítési folyamat. Mint tudjuk, Ciprus is leállította a török csatlakozási tárgyalásokat. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon rossz példa volt, és most hasonló dolog történt Horvátország csatlakozási tárgyalásaival. Koszovó. Természetes, hogy meg kell védenünk saját álláspontunkat, mi szerint Koszovónak sértetetlen, a területe és oszthatatlan. Ez igaz. Természetesen én is úgy gondolom, hogy egy bizonyos időre el kell fogadjuk azokat a tényeket, amelyek a helyszínen tapasztalhatók, és nem szabad engednünk a kísértésnek, hogy a saját álláspontunkat erővel rákényszerítsük. Koszovóra. Szerbia, az ENSZ tárgyalásai új helyzetet teremtettek, de az is igaz, hogy most is Koszovó részei Koszovó részei, és ezt így el is fogadja mindenki. Természetesen a sok véres esemény kapcsán azt kell mondani, hogy minden érintett fél hibás volt. Úgyhogy úgy gondolom, hogy egy átmeneti időszakra el kell fogadnunk, el, el kell fogadnunk a jelenlegi helyzetet, de természetesen el kell fogadnunk, illetve hogy azt kell támogatnunk, hogy hosszú távon egy egységes közigazgatással legyen ennek az államnak. Azt elfogadom a Strasbourg kapcsolatos kritikát illetően, hogy ott kellett volna lennünk megfigyelőként az emberi jogi vita során, ugyanis ez egy fontos prioritás a cseh köztársaság soros elnöksége számára. Azt hiszem, hogy talán a gázajövezet, illetve a Gazprom viták lefoglalták az illetékes minisztert, úgyhogy sajnos nem tudtunk részt venni a Strasburgi vitán, de remélem, hogy a következő a plenáris ülésen már megfelelőképpen képviselve leszünk. Mindent meg fogunk tenni ennek érdekében, ugyanis számomra rendkívül fontos az emberi jogok kérdése, milyen stratégia számunkra fontos az emberi jogok betartatásának szempontjából. A stratégia világos. Minden olyan partnerrel tárgyalásokat kell folytatnunk a világban, amelyek számára az emberi jogok alapvető jogoknak minősülnek, és ki kell mondanunk azt, hogy ha az Európai Unióval valaki jó viszonyt kíván folytatni, akkor a, az emberi jogok területén kell bizonyítania. Ugyanis vannak néha olyan partnereink, akik mondjuk úgy, hogy nem igazán veszik figyelembe az emberi jogok kérdését. De az is igaz, hogy partnereinket nem mindig válogathatjuk meg, ugyanis sokszor olyan államokkal is fel kell vennünk a kapcsolatot, amelyek teljes mértékben figyelmen kívül hagyják az emberi jogok kérdését de az emberi jogi politikánkban mindenképpen azt a vonalat képviseljük, amely a az emberi jogi civil szervezeteket támogatja az egész világban. Nem fogjuk beszüntetni a harcot, akár Burma, Kuba vagy Fehér Oroszországról legyen szó. És természetesen Oroszországgal szemben is igaz ez. Reméljük, hogy most egy új politikai időszak veszi kezdetét az emberi jogok szempontjából, és a munkaprogramokat is még ebben az évben ezzel kapcsolatban be tudjuk terjeszteni. ami a Nabukot, illetve az olajárakat illeti, hát ezzel kapcsolatban az a helyzet, hogy amennyiben az Európai Unió a Nabukó kérdésében aktíve válna, ez rendkívül fontos lenne, mi támogatnánk az Európai Unió részéről az infrastruktúrába való befektetéseket mindenképpen támogatnánk, hiszen ez az egyik legnagyobb kihívás az európai politikákban, az, hogy hiányzott eddig a közös energiapolitika, most a jelenlegi válság még inkább ö, rámutatott erre, éppen ezért most talán közelebb állunk a megegyezéshez, és az Európai Bizottság is javaslatokkal állt elő az energiaprojektekbe való befektetésekkel kapcsolatban, reméljük, hogy ez meg is valósul. Önnek teljesen igaza van abban, hogy az energiaválság és az energiaválság miatt a híres Medvegyev terv az egy kicsit háttérbe szorult. Nos, hát ezzel kapcsolatban biztos vagyok benne, hogy majd Medvegyev újra előáll ezzel a tervel egy napon, ugyanis ez nem egy új orosz gondolat. Ez a gondolat egy nagyszabású terv, rejt magában, amely még a szovjet időkben gyökerezik. A lengyel barátaink bizonyára emlékeznek a Rapacki tervre, amelynek hasonló tartalma volt. Nos, hát ezt terjesztette most elő Medvegyev elnök úr. de még nem igazán kidolgozott formáját olvashat, vagy találhattuk meg ennek a tervnek, tehát itt még nagyon sok tárgyalásra lehet számítani az oroszokkal. Nagyon fontos lesz az, hogy az oroszokkal naprakész információkat kapjunk tőlük, de az is igaz, hogy egyelőre Európában azért a biztonsági intézkedések elég jól működnek, Igazából a sikernek az a záloga, hogyha mindenki, aki kidolgozta ezt, tartaná magát hozzá, és Oroszország is megtenné ezt a maga részéről, tehát Oroszország hitelessége is a biztonsági kérdésekben nagyobb lenne, hogyha tartaná magát a megállapodásokhoz. Úgyhogy egyelőre azt hiszem, hogy egy új európai biztonsági rendszer kiépítése kritikus helyzetben Csak annyit lehet erre mondani, hogy először próbáljuk meg működőképessé tenni a már létező mechanizmusokat, és nincsen szükség egy ilyen új berendezkedésre. Köszönöm szépen, most pedig elfelejtettem valamit, mondja Schwarzenberg úr. Nem feltkezhetek el Brokóra, elnök úr. Szeretnék választ adni Elmer Brok képviselő kérdésére. Nem tudom, hogy ő mit eh, feltételez, de úgy tűnik, hogy a rossz lelkiismeretről beszél Oroszországban. Én semmi ilyesmivel nem találkoztam ott, sőt, ezzel ellenkezőleg igazán boldognak tűnnek. Úgy gondolom, hogy e-, ebből indulhatunk ki, ezen az alapon dolgozhatunk természetesen beszélünk kell az oroszokkal, és akkor ragaszkodnunk kell az intenzív párbeszédhez. Reméljük, hogy bizonyos sikerrel is járunk majd, de jelenleg úgy gondolom, hogy még nagyon nehézkes ez a párbeszéd. És talán intenzívebb vitára kerül sor, majd ha valaki jobb stratégiát tud javasolni, hogy sikere járjunk Oroszországban. Én emlékszem még a fiatal napjaimból a, a, az e, Gromiko külügyminiszter, aki híres volt arról, hogy nyet, nemet mondott mindenre. E, erre az időre emlékeztet a jelenlegi helyzet, de reméljük, hogy valamiféle sikert mégiscsak sikerül elérni talán nincs uh, rossz lelkismeretük, de talán megbízhatóbbá válnának. A gázvita Ukrajnával, ahol is az európaiak fizették meg ennek a vitának az ára, Ez igazából nem volt túl sikeres az oroszok számára sem, hiszen jó hírüket vesztették el, mint megbízható gázszolgáltatók elvesztették jó hírüket, és ők is sokat veszthetnek, és talán most már más megközelítést tapasztaltuk. Én úgy gondolom, hogy az orosz való kapcsolat az egyik legfontosabb feladat számunkra, és szeretném megismételni, hogy közös európai politika, amíg természetesen a, a helyzet úgy néz ki, hogy különböző európai politikusok egyfajta zarándoklatot tartanak és elzarándokolnak a Kremlbe, és az a benyomásuk, hogy egy-egy tagország önmagában jobb feltételeket tud magának kitárgyalni, mintha Európa egészében lépne fel, addig egész egyszerűen nem fogunk sikerrel járni. Közös európai politikát kell meg, ö, meghatároznunk és képviselnünk. Köszönöm szépen. Két dologért is köszönetet mondanék, hogy válaszolt Elmer Proknak, és második sorban pedig, hogy nagyon hosszú és nagy emlékezettel rendelkezik Európával kapcsolatban, a közös európai politikával kapcsolatban nagyon fontos a jó emlékezet, hogy elkerüljük a múlt hibáinak megismétlését, és akkor most rátérnek az utolsó kérdéskörre. Nem tudom, hogy a miniszter úr meddig tud itt maradni körünkben, ameddig kívánja, mondja a miniszter úr, Úristen, mondja az elnök, Bizdi már jelentkezett, de maximum egy percet, különben kegyetlenül megszakítjuk. Hanna Javaskovája szól. Először is miniszter úr, köszönöm, hogy megkaptam a szót. Először is köszönetet mondani a gázai szavazása kapcsolatos erőfeszítésekért és szeretnék a Lisszaboni szerződéssel kapcsolatos kedves szavakért is hálát mondani. Úgy gondolom nem csak a mi országunk, hanem egész Európa, Európának szüksége van erre az eszközre, hogy előre lépjünk. Az első kérdésem a gázai helyzetek kapcsolatos. Nagyon sokszor miniszter úr Szíriát és Iránt is említette. A konfliktus a gázai övezetben hogyan, milyen hatással lesz az Európai Unió vagy a soros elnökség Szíriával kapcsolatos politikára kihatni. Aztán a másik kérdésem a transatlanti kapcsolatokra vonatkozik. Feltételezem, hogy a jövőbeli mérföldkő a közép vagy hosszú távú transatlanti kapcsolatok tekintetében Afganisztán lesz nagyon is tudatában vagyok annak a ténynek, hogy mi itt nem a nato képviseljük, de mégis az Európai Unió politikája hogy fog kinézni Afganisztánnal kapcsolatban. És a harmadik kérdésem, vagy megjegyzésem, Sajnos nem hallható a felszólalás. Elnézést, mondja az elnök. Napolitano képviselő kapja meg azt. Köszönöm szépen, elnök úr. Nem akarom a Hamászt védeni, de azért szeretnék emlékeztetni arra, hogy ez a szervezet már egy elég hosszú fegyvernyugvást valósultott meg. Ettől függetlenül a gázai övezet blokkádja megmaradt, éppen ezért nem szabad Nábu arra ösztönöznünk, hogy illetve hogy lecsökkenteni az ő erejét, ugyanis nem szabad, hogy ideológiai megközelítéseket alkalmazzunk, és ne csak Izrael hangját halljuk. Nagyon örülök annak, hogy például Sárközi úr másként gondolkodott, de Gordon Brown is erről a kérdésről a palesztin világ helyzetéről. Más, másodszorban az euromediterrán kérdésben. Azt hiszem, hogy már most is válság tapasztalható ebben az eszközben. Nem tudom, hogy esetleg Sarközi úr, aki egyébként az első társelnöke volt ennek a szervezetnek, nem kaphatna-e arra a mandátumot, hogy Mubarak úrral továbbra is társelnökként lássa el feladatát, egészen a Lisszaboni szerződés életbelépéséig. Mi erről a véleménye? Molto grazie. Köszönöm szépen, Duff óriászó, Andrew Duff. Elnök úr, köszönöm szépen. Jó napot kívánok mindenkinek. Az első tényszerű megállapítás a terrorizmussal kapcsolatban a britek eh, kis szó, azelőtt kezdtek szóba állni az írekkel, hogy az íra megszüntette volna a robbantásokat. De a kérdésem arra vonatkozik, hogy itt arra volt szó, hogy csapatokat fognak a franciák, a németek és a britek állomásosztatni a gázai határon. Ez az első alkalom, hogy ez a három ország csapatokat fognak állomásosztatni Palesztinában bármennyi időre is szólna ez. És annál is inkább szeretném hallani, hogy mekkora csapatokról beszélünk, mikor utaznának ők és milyen feltételek mellett valósulna meg ez a misszió, és hogy meg tudná ígérni Schwarzenberg úr, meg tudná ígérni, hogy a, a parlamentet tájékoztatják és konzultálnak a parlamenttel ennek a hadgyakorlatnak a keretében, ennek a csapat állomásosztatásnak a keretében. Köszönöm szépen. Gáler úr, a szó. sok sikert kívánok. Nem, nem abban látja ön is az alapvető problémát, hogy a keleti kvartett nem együttesen lép föl, hanem ez azt jelenti, hogy, hogy először kvartettként közös álláspontot kell kidolgozni, és aztán a palesztinek és az izraeliek elé tárni gondolja, hogy az új amerikai kormányzat ezt elérhetnénk, hogy, hogy legalábbis a nemzetközi közösség egyfajta közös álláspontot képviseljen a két fél felé. Második kérdés, a DAF úrhoz csatlakozva, még mindig attól tartok, hogy nagyon sokan egyetértenek azzal, hogy hát most fegyvernyugvás van, akkor most finanszírozzuk az újjáépítést, de hát a valódi jelenlét ott helyben, hogy valóban részt vegyünk egy robosztus mandátum keretében, nem csak Gáza környékén, a határok, hanem Gáza jövezetben. Tehát én a közel-keleti kvartett keretében még nem látom, hogy ez megvalósul. Nem ez lenne a cél, hogy ott a helyszínen jelen legyünk, hogy az elkötelezettségünknek valóban ö, hangot adjunk. Köszönjük szépen, Gomez óriás Miniszter úr, a transatlanti kapcsolatok fejezetben az egyik prioritás, a, amelyet Obama elnök úr kijelentett, az az volt, hogy a Guantanamo-i fogolytábort szeretné bezárni, és a kínzásokat beszüntetni. A portugál külügyminiszter javaslattal élt, hogy koordinált megközelítést kellene létrehoznunk, hogy a kvantalomai fogjukat befogadjuk. Hogy állunk ebben a folyamatban? A második kérdésem Guantanamo lesz ugye az, a másik kocshatóságok kérdés az amerikai kapcsolatokban, de nincs ezzel kapcsolatos stratégiánk. Itt, itt a valódi stratégiáról szeretnék beszélni. Hol az Európai Uniós hozzájárulás ezzel kapcsolatban? Köszönöm. Szépen Landsbergis úré a szó. Köszönöm szépen, elnök miniszter úr, a végtelen háború Palesztinában, amelynek sohasem lesz vége mielőtt Izrael újra számüzetésbe menne, vagy, vagy, vagy a Hamas megváltoztatná véleményét, ugye ez lenne a kedvezőbb megoldás, tehát Hamas és Irán változtatnának hozzáállásuk. Mindenki számára világos kell, hogy legyen, hogy, hogy ha elképzeljük a Hamas párfordulását, a, és a békét részesülik előnyben a háborúval szemben, akkor az együttműködés, együttműködés Izrael ahelyett, hogy, hogy elpusztítaná azt, és ahelyett, hogy rakétákat lőne ki Izraelbe, de sajnos jelenleg ez tovább folyik, és ez már őrület. Éppen ezért hogy azt kérjük tőlük, hogy változtassák meg a véleményüket, legalább, és legalább tisztázná a problémát, hogy milyen célokat is követnek, és milyen okok állnak a háttérben. Hogy a, a, a palesztinek milyen problémáktól szenvednek, talán sikerül rávenni őket, hogy véleményeket megváltoztassák, talán mindenki kinevet ezért, de talán meg lehetne valósítani ezt. Köszönöm szépen. Júri úré a szó. Köszönöm szépen, miniszter úr. A legutóbbi körben nem válaszolt a ciprusi kolléga kérdésére itt ugye a rakétavédelmi pajzsról volt szó, amelyet Európában építene az Egyesült Államok. Az ön országa, Csehország részt vesz ebben a projektben. Azt szeretném megkérdezni, hogy, hogy ön hogyan látja az orosz kapcsolatokat ennek tükrében? Nem lehetne az orosz kapcsolatokat javítani azáltal, hogy e, ezen a területen jobb atmoszférát teremtenénk, hogyha egy kicsit eltávolodnánk a, a rakétavédelmi pastól. Tehát kérdezem önt, mint a országának képviselőjét, egy olyan országnak képviselőjét, amely részt vesz ebben a programban. Tudjuk, hogy Oroszország ezt a projektet veszélyként értékelő, hogy veszélyezteti a saját az orosz programot, rakétaprogramot, és és egy újfajta felfegyelkezési spirálhoz teremtesz lehetőséget. Köszönöm szépen. Köszönöm, Bízli úr. A Nabukóra adandó válaszában azt mondták, ha az Európai Bizottság felszabadítja a tartalékokat, hogy a diversifikációt erősítse, ez kiváló ötlet lenne. Talán az Európai Bizottság itt lévő képviselői most hajlandóak válaszolni erre a kérdésre, hogy hajlandók-e felszabadítani a forrásokat. Pibax urat is meghívnánk vitá, hogy vitát folytassunk a témával kapcsolatban. A trojka, a francia és a svéd elnökséggel együtt önök egy, tárgyalnak-e, főleg a balti stratégiáról, illetve a Fekete-tengeri stratégiáról. A terror elleni harc, hát ezt a kifejezést túlságosan sokat használtuk. Annak idején, amikor a britek mandátumot kaptak Palesztinában, akkor ott is terroristákkal kellett szembenézniük. Az önök elnöksége a Prágai, Prágában nem tudna összehívni egy konferenciát Izrael, Oroszország, az Egyesült Államok, arab országok, szomszédos arab, arab országok részvételével, hogy megoldást találjanak a helyzetre? Köszönöm, ez volt az utolsó eh, kérdéskör, megadom a szót a miniszter úrnak. important countries Uh, as such uh, Ami a politikai helyzetet illeti, a gázai övezetben és az egész palesztin területen. Nyilván tudják, hogy vannak európai országok, Például a német külügyminiszter, aztán Sárközi elnök úr, akik Damaszkuszba látogattak, ugye Szíriával próbáltak kapcsolatot fölvenni. Ennek az eredménye az volt, hogy Szíria igent mondott a fegyverszünetre, nem, még a, a Hamas parancsnokai sem fogadták el a fegyverszünetet. Miután ez az egész kontextus kialakult, Iránnal kapcsolatban elmondható, hogy nagyon óvatos álláspontot kell képviselni. Nem igazán kételkedhetünk abban, hogy a Hamas tevékenységének fő finanszírozója, illetve a Hezbollah fő finanszírozója az Irán. Ez eléggé egyértelmű. És természetesen nagy befolyásuk van ezek tevékenységére. Talán az egész politikai vita, ami Irán és Európa és az Egyesült Államok között fennáll, illetve ezeknek a pozíciói eszközt adnak a kezükbe, amit majd jövőben kihasználhatnak. Afganisztán Az USA és az EU közötti e, csúcs találkozón téma lesz. Afganisztánban a demokráciát e, próbáljuk támogatni, és ez e, nem az Európai Unió feladata, hanem a NATO-é. Tudjuk, hogy mennyire fontos, fontosak a törekvéseink civil oldalai Afganisztánban. nem hiszem, hogy eh, az Európai Unió egyes országai többet tehetnek. A saját biztonságunk és szabadságunk érdekében kell a demokratikus fejlődést támogatnunk Afganisztánban. Okay. Um, Mrs. Napolitano. Napolitano asszonynak, eh, képviselő asszonynak mondanám, hogy nagyon fontos az, hogy erősítsük Abbas elnök pozícióit. Nem csak az elfoglalt, megszállt területeken, hanem a gázai övezetben is. Ez alapvető fontosságú. A Hamasszal kapcsolatban elmondtam már, hogy amíg a Hamas a terrorista céljait fenntartja, nem lehet hivatalos partner az Európai Uniónak. Tudjuk persze, hogy nagy befolyásuk van a gázai övezetben, és nyilván a Hamász egyes tagjai szerepet játszanak a kérdésben, de ez más, más lapra tartozik. Itt most a hivatalos kapcsolatokról beszélek Azt hiszem, hogy ki kell tartanunk ezen gondolat mellett. Ahogy már elmondtam, először is ez a kérdés most felmerül egy konferencián, amelyet Egyiptomba, te, Egyiptomba terveznek eh, márciusban, vagy februárban, és remélhetőleg ennek lesznek releváns eredményei. Ami a Mediterrán Uniót illeti, azt hiszem, hogy uh, egy nagyon jó megoldás felek közeledünk a cseh elnökséggel, ez működik. Szárkozi eh, elnök úr eh, célkitűzéseit folytatjuk. Franciaországgal sikerült megegyezni, illetve Egyiptommal, és nem hiszem, hogy több, további probléma merül föl ezzel kapcsolatban. Duff úr kérdésére. Természetesen hosszas tárgyalások folytak már korábban, és erről én is tudok, az IRA, e, e, illetve a kormány között, de ezek nem hivatalos tárgyalások voltak. Mi most közvetítőket próbálunk használni. Sajnos a mobiltelefon rendkívül bezavar, és nem halljuk a miniszter urat. Természetesen egyes nem hivatalos kapcsolatokra sor kerülhet, de hivatalos kapcsolatokat nem lehet felvenni terrorista szervezettel. Azt hiszem, hogy a kvartett jobban működik, mint ahogy ezt gondoltuk. Nincsenek nagy véleménykülönbségek a kvártetben jelen pillanatban. Mindenképp minden tag próbál békét elérni a közel-keleten. Mindenkinek ez a célja. Tavasz végén, nyár elején Moszkvában lesz egy kvartett találkozó, talán lesz egy előkészítő ülés ezelőtt még, hiszen ismerjük a helyzet sürgősségét. De azt hiszem, hogy a kvartett nagyon hasznos eszköz. a számos egyéb diplomáciai eszköz mellett, amelyek a közelkeleti problémát vetik fel. Aztán tájékoztatni szeretném önökkel, önöket, hogy ami az EU csapatokat, illetve mm, hajókat illeti, Hát itt egyes országok részéről voltak ígéretek Franciaországtól, Spanyolországtól, talán Németországtól, hogy segítenek a gázai partvidék őrizetében. Ez nem egy EU-s ügy, ez egyes országok ügye, amelyeknek van ö, tengeri flottájuk. Ez nem igazán az Európai Parlament elé tartozó kérdés, ez ezen kormányok ügye. A saját nemzeti parlamentjeikkel kell ezt tisztázniuk. Guantanamo. Igen, ez nagyon sürgős kérdés. Az a benyomásom, hogy az új adminisztráció többször is ugye megígérte, hogy az hogy felszámolja a Guantanamo-i börtönt, és természetesen a Guantanamo-i fogvatartottak kérdése felmerül. Az amerikaiak számos európai országot, illetve Ausztráliát is felkérték arra, hogy fogadjanak be korábbi Guantanamo-i fogvatartókat, fogvatartottakat. Meg kell várni, hogy mit reagálnak ezek az országok erre, és aztán folytathatjuk a tárgyalásokat. Nem mi fogtuk el ezeket a személyeket, nem mi tartottuk őket fogva, úgyhogy nem hiszem, hogy a mi dolgunk lenne megoldani ezt a problémát, de nem akadályozhatok meg egyetlen európai országot sem, hogy ez hogy igent mondjon egy ilyen felkérésre. Köszönöm szépen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 amely az európai kontinenst, illetve az észak-amerikai kontinenst védi meg. Hadd mondjam el, hogy, hogy ez a pajzs Európát védi. Természetesen ismerjük az ezzel kapcsolatos problémákat, de Európát mindenképpen megvédi és így jött ez létre, így állították ezt, állítják ezt fel ezzel a céllal. Nagy sikert értünk el, a rakétavédelmi pajzsak kapcsolatban ez a NATO architektúra része lesz. Ez volt a diplomáciánk elsődleges célja. Sikerült ezt az Egyesült Államokkal való tárgyaláson elérni. Tudom, hogy milyen heves orosz ellenkezést váltott ez ki. Egyes orosz tábornokok és tisztviselők felháborodottan nyilatkoztak ezzel kapcsolatban, és azt állították, hogy orosz rakétákat irányítanak Csehországra, illetve Prágára, hogyha, egy, hogyha megengedik ennek a rakétapajzsnak a felépítését mind a mellett, hogy cseh oldalon nem is lesznek rakéták, csak a radar. Tehát ez aránytalan. A rendszer nem Oroszország ellen irányul, sem a radar, sem pedig esetleges Lengyelországban telepített rakéták ezek nincsenek is ellátva robbanó fejjel. Más céljuk van ezeknek a rakétáknak, illetve a radarnak. Tudnunk kell a technikai részletekről is, hogyha erről beszélünk. A jövőbeni védelmi politikánk kérdése védelmi politikánkra tartozó kérdéshez. Számos ország Dél- és délkelet ázsiában már most is már ö, atomfegyver tulajdonol, vagy ezek kifejlesztésén dolgozik és nem csak rövid távú, hanem hosszú hatóerejű rakéták, nagy hatóerejű rakétákról is szó van. Vannak olyan rezsimek, amelyek, hát enyhén szólva, kétséget, kétségesek, úgyhogy jobb időben felkészülni. Azt gondoljuk, hogy nem most merül föl a veszély, de mondjuk tíz év múlva már ott lesz. És egészében is a rendszer a két dolog összefügg, a lengyelországi, illetve a csehországi installáció, úgyhogy nem hiszem, hogy ez erre nagyon hamar sor kerül, ezek fölállítására. Már van egy hasonló radarunk, brit és dán földön, Az Egyesült Királyság és a Dán Királyság sem folytatott tárgyalásokat egyéb európai uniós partnerekkel eh, ezen eh, berendezések felállításáról, hanem saját hatáskörben döntöttek erről. Európa jövőbeni védelme szempontjából ez egy fontos elem, és azt kérem az Európai Parlamenttől, hogy ezt így is eh, mm, fogadja és így is értelmezze. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Számos kérdésre válaszolt a miniszter úr. Um, maybe yes. Um, uh, if the representatives of the European Commission nem az én feladatom eldönteni, hogy az Európai Bizottság képviselői mikor kapnak szót, nem én elnöklöm ezt az ülést, természetesen a Nabukkóról jövőben tárgyalunk majd. Ami a prágai konferencia, közelkeleti témájú konferenciát illeti, hát erre most nem szeretnék válaszolni, meglátjuk, hogy hogyan alakulnak a helyzetek, hogyha a fegyverszünet tartósnak bizonyul, és a felek a mi elnökségünk alatt készek erre, akkor esetleg erre sor kerülhet. Meglátjuk, hogy a kairói konferencia milyen eredménnyel zárul, az Egyesült Államok kormánya mennyiben prób- kíván ebben részt venni. A washingtoni látogatásom egyik célja jövő hónapban az lesz, hogy az új amerikai kormányzattal kezdjek egyeztetni, hogy ne kövessék ugyanazt a hibát, mint amit Clinton, illetve Bush elkövettek, hogy a hivatali idejük végére halasztják ennek a problémának a felvetését. Most a gazdasági helyzet is sürgősé teszi ennek a kérdésnek a megoldását. Köszönöm szépen, mondja az elnök. azt feltételeztük, amikor kérdéseket tettünk föl önnek, hogy minden világ összes problémáját meg tudja oldani. Hogyha ezeknek a felét meg tudja oldani, már most már jól jártunk. Köszönöm szépen, hogy ellátogatott hozzánk, és sok sikert kívánunk az elnökségére. yours? No. So, colleagues, we still have some work to do this afternoon. Kedves kollégák, még azért van némi munkánk is a mai délutára. 17-es napi rendi pont következik éves jelentés a közös kül- és biztonságpolitika fő szempontjairól. Cyrus Volski úr a jelentéstevő, meg is adom neki a szót. Uh, a jelentés egy éves jelentés, amely a tanácssal folytatott tárgyalásainkra vonatkozik a közös külös biztonságpolitika tekintetében. Idén kicsit többet kívánunk a tanács részéről, és azt szeretnénk kérni tőlük, hogy stratégiai szempontból fókuszáltabb legyen az egész, és ne annyira csak leíró jellegű. Ne csak egyfajta katalógust terjesztem belénk a tanács, hanem egyfajta stratégiai megközelítésről is szeretnénk hallani. Ez a jelentés második változatában tartalmazza az önök véleményeit, módosításait, és 14 kompromisszumot sikerült kidolgozni. Amennyiben valamit nem sikerült belefoglalni, akkor nem arról van szó, hogy nem értek egyet vele, hanem egész egyszerűen az általam választott forma formában nem fér bele. Ugyanis most én azt kívántam, hogy csak a KKBP szempontjából legfontosabb Európai Uniós politikákról essen szó. Ne pedig bármilyen fontos ügyről ugyanis akkor sokkal szélesebb körül lehetne ez a jelentés. Éppen ez az oka annak is, hogy például Miszkiewicz úr Ázsiával kapcsolatos kérését nem ö, fogadtam el a kompromisszumos ö, változatban. Tehát megpróbáltam az összpont, a központi szerepet ö, vagy vonalat megőrizni, és így 14 módosítást fogadtam el, vagy dolgoztam ki. Az első a transatlanti szerkezetről szól, a második az alapvető értékekről a KKBP tekintetében, a harmadik az európai stratégia, amely a von Vogau jelentéshez is kapcsolódik. Aztán az ötös módosítás, Bosznia-Hercegovinára vonatkozik, a hetes a keleti dimenzióra, Nemrég Schwarzenberger úr is szót ejtett ezekről a kérdésekről, tehát a Fekete-tengeri szinergia és a keleti dimenziók közötti kapcsolatokról, aztán 8-as Európai Unió, Grúzia, Oroszország, a tízes pedig közel-kelet. Lehet, hogy itt majd külön szavazásra lesz szükség, és a 13-as pedig Afganisztáról szól, a 14-es pedig a KKDP pénzügyi vetületeit elemzi. Szeretném megköszönni a nagyon kellemes együttműködést az összes politikai párt részéről, az árnyéktere jelentéstevők részéről, és ahogyan elmondtam, megpróbáltuk a különböző véleményeket belefoglalni a jelentésbe, Hogyha más jelentésről lett volna szó, akkor lehet, hogy más ide vonatkozó módosításokat is be tudtam volna venni. Fontosak voltak azok a módosítások, amelyeket el kellett utasítanom szintén, de ezek igazából nem tartoznak most a tárgyhoz, mert akkor túlságosan kiterjesztenénk a jelentés kereteit. A tanács munkamódszerei re is utalunk. A tanács azt hiszem, hogy kedveli ezt a fajta megközelítést, hogy lépésről lépésre haladjunk. Nem lehetünk ennyire szószátjárok. Nem lehet mindenről beszélni egy jelentésben, minden részletről. Úgyhogy azoknak a kollégáknak, akiknek a megjegyzéseit nem ö, vettük figyelembe a módosítások kialakításánál, azoknak azt tudom üzenni, hogy egyetértek a tartalommal, azonban sajnos nem ö, tartoznak most szorosan a témához. Sokszor horizontális kérdések ezek. És most várom a szönök véleményét. A tanács most olyan párbeszédet folytat velünk, amelyben végre partnerként veszünk részt. Ez egy új minőségi együttműködés, nem csak a formáját tekintve, hanem igazából az Európai Parlament most végre alakítója és résztvevője lehet a KKBP-nek. Röviden ennyit szerettem volna elmondani bevezetésként. Thank you, Chairman. Let's go. Köszönöm szépen az elnök úrnak, akkor kezdjük a vitát, kopászony. Köszönöm szépen. A mi árnyék jelentéstevőnk nincs itt, úgyhogy az ő álláspontját is én osztom meg önökkel. Először is szeretnék köszönetet mondani Szárius Volszki úrnak a javaslatáért amelyben a KKBP fejlődéséről beszél, és nagyon sok témában kompromisszumra volt hajlandó, főleg konstruktív álláspontját szeretném kiemelni. Azt gondoljuk, hogy most a kompromisszumos javaslatokkal sokkal kiegyensúlyozottabb a szöveg, függetlenül attól, hogy ezek fennmaradnak-e vagy nem. Először is szeretném hangsúlyozni, a négy területen való előrelépés. Először is a keleti dimenzió. Fontos tisztázni a viszonyt a különböző politikák és multilaterális területek között, illetve Oroszországgal konstruktív, konstruktív dialógust folytatni. De sajnos vannak továbbra is hézagok, illetve kudarcok, ezekről meg kell emlékezni. Másodszor az euró-mediterrán politikában az együttműködés legfontosabb Barcelona folyamat által indított együttműködés legfontosabb pillérei szerepelnek a szövegben, és utal ez amellett arra is, hogy a szomszédsági politika milyen fontos, illetve a parlamenti közgyűlés mennyire fontos szerepet játszik abban, hogy parlamenti mm, dimenziót adjon az egész kérdésnek. Afrika, anélkül, hogy mm, minden konfliktusra kitérnénk, természetesen ezeknek a súlyosságát felveti a jelentés. Latin Amerika, itt az eh, eh, társulási egyezmények eh, fontosak, amelyeknek aláírására hamarosan sor kerül. Azonban van egy külön pont, amelyben nem tudunk egyetérteni a, jelentést, egyetérteni a jelentéstevővel. Izrael, és főleg természetesen Gáza kérdése. A jelenlegi helyzetet ismerve úgy gondoljuk, hogy nem megfelelő az, ahogy Izrael kezeli a helyzetet, és ezért a 20-as A bekezdéssel kapcsolatban részenkénti szavazást kérünk. Megosztott szavazást kérünk. Vannak rendkívül fontos kérdések a régióban, amelyel foglalkozni kell. Emellett úgy gondoljuk, hogy egyéb kérdések, mint például Herceg, Bosznia-Hercegovina vagy a keleti dimenzió, ezekre sokan részletesebben ki kell térni. Összességében a frakciónk egyetért és elégedett az jelentés eredményeivel, és szeretnénk köszönetet mondani mind Szárius Volszki úr, mint pedig a titkárság munkatársainak. Egy szóbeli módosítással szeretném befejezni egy új bekezdést a 22 kettő a szeretnék benyújtani. Sajnálja, hogy az Európai Unió a mediterrán politikával kapcsolatban jelenlegi gázai politika miatt eh, blokkádára került, és kifejezi eh, reményét, hogy az EU-s eh, e Euromed együttműködés hamarosan újra indul, és mm, hozzájárul a közelkeleti béke kialakításához. Köszönöm szépen, Lágendájk úr, a szó. Uh, um, Köszönöm szépen elnökre, hogy a kolléga Birhez árnyékjelentéstevő már több alkalommal elmondta, úgy gondoljuk, hogy ez egy jelentés nagyon sok jó elemet tartalmaz, a lefegyverző, a multilaterális hatékony fellépés, az OECD megerősítése, de őszintén szólva, de az önbevezetője után sem értem, hogy, hogy néhány általunk benyújtott, módosított miért nem dolgozott bele a szöveg. Úgy gondolom, hogy néhány nagyon fontos az ön néhány kulcsfontosságú bekezdéséhez, például az 52-es módosítóban azt mondjuk, hogy bármiféle partnerség a dél-kaukázusi nem fog működni, hogyha a hegyi Karabach ügyet nem tudjuk megoldani. Ez egy nagyon általános megállapítás, de, de ez mégiscsak hozzátenne még ez fontos ez a módosítás. Aztán egy másik módosító, hogy sajnálatokat fejezzük, hogy a Kína és a Dalai Láma között a párbeszéd megszok, megszűnt, megszakadt. Úgy gondolom, hogy ez egy általános és nagyon mérsékelt álláspont az Európai Parlamentnek. Azt is hozzá kell tennem, hogy a, hogy a 30-as módosítunk kicsit vitatotta, ott ugye a terrorista lista hatékonyságára van szó, nem azt mondjuk, hogy töröljük el, szüntessük meg, de fel kell vizsgálni, hogy működőképes-e, hatékony nem a mi zöld hozzáállásunkat tükrözi ez, hanem nagyon sok európai bírósági döntés, ítélet alapján tudjuk ezt megállapítani, hogy hát sok ilyen döntés volt, hogy bármelyik szemét vagy szervezetet tegyük-e fel a listára, vagy vegyük le, nagyon sok vitára adott okot az a lista, úgy gondolom, hogy éppen ez helytálló az a kérdés, hogy ezt vizsgáljuk meg közelebbről. Tehát ezek a módosítók, amelyek kapcsolatban kérném, hogy mégiscsak gondolj meg, hogy nem lehetne a jelentésébe bevenni ezt. És végül, elnök úr, még egy hiba. Az ötös kompromisszumos módosítóval Koszovóval kapcsolatban itt arra van szó, hogy az EULEX misszió, amiről beszéltünk, az én Koszovóval kapcsolatos jelentésem keretében, itt arra van szó, hogy ez semleges, ez igaznak tűnik első olvasatban, de nem így van. A banki moon jelentésben nagyon ö, óvatos a megfogalmazás, hogy az ENSZ ernyője alatt működik az EULEX, a, az ernyő funkció ez semleges, ez nem pedig szójáték, de ez nem fejezi ki explicite, hogy az EULEX semleges. Éppen ezért szeretném, hogyha a, a, az EULEX semlegeségről szóló megfogalmazást vegyek ki a szövegből. Köszönjük szépen, Lágendáik úr, modern úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr, két módosítom van, és örülök, hogy az egyik az Afganisztán kapcsolatos megjelenik az egyik kompromisszumban. Úgy gondolom, hogy azok a törlések fontosak, hogy az esetleges félreértéseket ö, felszámoljuk. Az, az afganisztán frakciókkal, a, a, amelyek lemondanak az erőszak um, használatáról. Ez fontos, hogy őket megemlítsük. A 72-es módosítóban próbáltam tisztázni az Európai Unió iraki politikáját két szempontból is. Először is a demokratikus intézményépítés támogatását, másod sorban az EU, EU Just misszióval kapcsolatban remélem, hogy uh, támogatni fogják a 72-es módosított Habaskova asszonyi a szó. Köszönöm szépen, elnök úr! a 67-es módosítóról beszélnek, ami a 10-es kompromisszumban jelenik meg 28 áként Ez egy nagyon nehéz tárgyás követ. Egy héttel ezelőtt a gázai helyzetről, Izraelről vita folyt, és arról, hogy elhalasztjuk a, ezt a karácsony előtt ezt ugye elhalasztottuk, és úgy gondolom, hogy nagyon komoly aggodalmak jelentek meg. Múlt héten minden frakció megfogalmazta ezeket az aggodalmakat, hogy az izraeli meg, EU-izraeli megállapodást ö, felújítsuk el. A humanitárius helyzetre muszáj tekintetől lennünk, az újjáépítéses tekintetek kellünk, és a tanácsnak kell állást foglalni ebben az ügyben. Ez az a megállapodás, amit a szocialisták, a zöldek, a liberálisak és a néppárti képviselők ö, hoztak és ezért kérném, hogy újra gondolják a 20, 20 pont A pontot ebben a kompromisszumban. És még egy hozzászólás. Én úgy értelmezem azt, amiben megállapodtunk, amikor a kompromisszumról beszéltünk múlt héten a gázai helyzettel kapcsolatban. Én úgy értelmezem, hogy ez kicsit más volt ez a megállapodás. Arról volt szó, hogy a bevezető hivatkozásokban szerepeltetjük ez az Európai Unió felfüggeszti hozzájárulását a megállapodás felújításához. Tehát mi a törzsszövegből, az állásfoglalás törzsszövegéből ki, bevezető hivatkozások közé tettük, hogy emlékeztessünk erre a tényre. Tehát én teljes mértékben nem tudok egyetérteni Hivaskova asszony kérésével, de nem értek egyet azzal sem, ami a szövegben áll. Én sokkal inkább a múlt heti álláspontot támogatnám, hogy jelenleg az Európai Parlament a hozzájárulását felfüggeszt. ez a jelenlegi helyzet, és később meglátjuk, hogy változtatunk ezen vagy sem. Ez az én megközelítésem a dolgoknak, illetve az én frakciómnak a megközelítése ebben az ügyben. Köszönöm szép. Még egyszer Hilbaskova azt, hogy megkapja és aztán a jelentéstevő Száros kapja meg a szót. Köszönöm szépen, hogy megkaptam a szót. Nagyon világosan a tárgyások során leszögeztük, hogy elhalasztottuk ezt, de nem semmiféle feltételhez nem kötöttük, ez csak egy kijelentés volt, és minden politikai frakció, csoport elfogadta ezt. Ezt a szöveget fogadtuk el, ebben állapodtunk meg a frakciókkal. Köszönöm szépen. Ő azt mondja, hogy egész pontosan ugyanebben állapodtak meg. Szádosz úr, végső hozzászólás. a, a jelentést összefüggésben és kiegészítésképpen kell látnunk az AFAT egy, egy sokkal kiterjedtebb jelentésével, hogyha megpróbálunk, hogyha a lényeget ebből kivenni, akkor úgy gondolom, hogy talán mindenki egyetért ezzel, és de, összességében olvashatatlaná tenni a szöveget, hogyha minden módosítónak helyet adnánk, és megváltoztatná a célját, a lényegét ennek a jelentésnek. És ezért voltam ilyen rigi cenzor, mondhatjuk úgy, nem szeretnék minden egyes bekezdést saját különálló állásfoglalásért fogalmazni, ami saját lábán is megáll állásfoglalásként és másodszorban pedig eh, de legalábbis néhány hónapra eh, vonatkozóan tudjuk összefoglalni az eseményeket. Hogyha múlt héten történt valami, erre az esetre sürgősségi állásfoglalásokat kell alkalmazni, nem tudunk minden héten változtatni. És akkor most válaszolnék a kollégák felvetéseire. Kopa asszony a keleti dimenziós oroszasz. A keleti dimenzióról ma már vitáztunk. A 103-as fogjuk alkalmazni, és lesz egy állásfoglalás a keleti partnerségre. Ezért nem részletezzük itt. Ezt az Euromed eh, kapcsolatban azt gondolom, hogy megelégettünk a kompromisszum, A 11-es kompromisszum az Euromed IMPA, e Latin Amerika, Afrika és említésre került Gáza, itt nem szerepel. Helvaskova azt ugye meghallgattam én is, és én, én azt javasolom, hogy visszavonom ezt a részt, ami a megújításra szól, hiszen itt túl sok a, a vitatott téma, itt Úgyhogy két, két fél is azt szeretné, hogyha kivennék a szövegből, úgyhogy én is ezt az eljárást fogom követni. A szóbeli módosító 22a. Kérdés, hogy az euró med blokja a gázai helyzetek köszönhető, vagy a gázai konfliktus nem lehet megoldani, mert az med nem működ. Nem egyszer az okokozati összefüggés megállapítása a két dolog között a, a, mediterrán állásfoglás foglalkozik ezekkel az ügyekkel. Tehát itt most egy rövid szintetikus értékelést ö, szeretnénk látni, nem tudunk részletekbe belemenni. És aztán Lagendaik úr is hozzászólt. Nagorno-Karabakh hegyi Karabakh kapcsolatban igaza van, nem beszéltük minden befagyott folyamatban lévő konfliktusról, hiszen akkor 15 új bekezdéssel bővíthetnénk ezt a jelentést. Kínával kapcsolatban pedig 100%-ban osztom a véleményét a, a Dalai Lámával folytatott párbeszéd megszakadással kapcsolatban semmi sem történt, de nem beszéltem erről, hiszen nem értünk el semmit. Egyetértek a diagnózissal, de ahol az Európai Unió jelen van, de nincsen semmiféle előrelépés impotens az Európai Unió a kínai jogi, emberi jogi kérdésekben. Aztán a 30-as módos a terrorista lista ügye, ez egy annyira összetett és kényes vita, hogy talán a Libe szakbizottság elé kellene utalnunk, és talán ott tovább lehetne menni egy mondatnál, de, de én nem szeretném most uh, fe, itt részletezni az EULEX, hogy mennyire semleges vagy sem, az önmódosítóját fogom követni. Ladinov úr, a Iránnal kapcsolatos módosító, meg gondoljuk, Hibaskova asszony, ő elment, de ezt visszavonjuk a szövegből, kivesszük a felújítását, a négy képviselő úr is javasolt, hogyha nem beszélünk erről, az nem jelenti azt, hogy itt nem történt előrelépés, de hát ismertes, hogy az Európai Parlament nem hagyta jóvá az upgradinget, a fejlődés, és hát ez lenne minden, amit hozzá kívánnék szólni. Köszönöm szépen. Akkor szeretnék mindenkit emlékeztetni arra, hogy holnap reggel szavazunk erről a jelentésről. Következő napi rendi pontunk Európai Biztonsági Stratégia és az EBVP. Von Vóga úré a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! Ezen jelentés kidolgozásakor az e Európai Biztonsági Stratégiával kapcsolatban felmerült az a probléma, hogy a tanács számos kérdésről csak tavaly végén döntött, úgyhogy most még a feltételezett módosítások alapján kellett dolgoznunk. A tanácsi elnökségnek és az ő képviselőiknek nagyon, eh, nagyon hálásak vagyunk, szorosan együttműködtünk eh, velük, és megpróbáltuk az ő közvetítésükkel valahogy már előrevetíteni a tanács javaslatait és módosításait. A második nehézségünk az volt, kompromisszumos javaslatokra utalnék, hogy a francia elnökség ambícióival, kapcsolat, ambícióival kapcsolatosan beszéltünk a kérdésekről, azonban a francia elnökség most már lejárt. Úgyhogy szerintem itt az ambíciók kérdést törölni kellene, és a, kezde, a kezdeményezések kérdést kellene vagy szót kellene használni, tehát ez egy kis szerkesztőségi változtatás. Két kulcsfontosságú pontra szeretnék kitérni. Számos módosítójavaslatot tudok, el tudok foglalni, fogadni, azokat egyrészt, amelyeket én nyújtottam be, illetve a kompromisszumos javaslatokat. Úgyhogy röviden a jelentés rövid, de a jelentés kulcsfontosságú pontait még egyszer hadd említsem meg. Az Európai Uniós biztonsági stratégiáját felül kell vizsgálni, ez egyértelmű. Hozzá kell igazítani e, ezt a stratégiát az új eseményekhez. Azt hiszem, hogy ezt a jövőben úgy kellene megfogalmazni, hogy hogy minden kormányzatnak ki kell dolgozni egy biztonsági stratégiát a jövőben, és és aztán a jelentés arról szólna, hogy az egyes kormányzatok hogyan valósítják meg ezeket a stratégiákat. E, és öt évente a biztonsági stratégia fel, felővizsgálatára em, kerülne sor. Aztán a következő hangsúlyos pont az, hogy az európai biztonsági stratégia nagyon is a válság megelőzésre utal, és erre épül, és a civil és a katonai terület együttműködésére. Ki kell használnunk a lehetőséget arra, hogy a NATO is ugye felülvizsgálja a saját biztonsági stratégiáját, Strasbourgban és Kielben benyújt ezzel kapcsolatban egy javaslatot, és egy évig dolgoznak ezen a stratégián. Ez egy párhuzamos vita tehát. Meg kell próbálnunk ennek során a NATO-t és az Európai Uniót közelebb vinni egymáshoz. Aztán a következő súlypont az Európai Unió érdekeire vonatkozik. Az Európai Unióban különböző érdekeket képviselünk, ugye? Az Európai Unió és a polgárok érdekeit. A külső határok védelme, az infrastruktúra biztosítása, a terrorizmus elleni harc, a tömegpusztító fegyverek elleni harc, energia, tengeri szállítmány, klímaváltozás, ezek mind szerepelnek a jelentésben. Aztán még egy fejezet Oroszországról, Grúziával való összefüggésben. A jelentés abból indul ki, hogy Oroszország aránytalanul reagált itt a problémára és Grúzia is követette hibákat, és a jelentésben az szerepel, hogy Thomas élvez követelése, mely szerint a NATO stratégia a balti országok védelme érdekében konkretizálásra szorul. Ez szerepel a jelentésben. Tudom, hogy ez vitatott téma lesz. További pontok az energia és a rakéta pajzs. Különböző vélemények vannak a szakbizottságban ezzel kapcsolatban, például az a vélemény, hogy a rakéta elhárítás, rakéta elhárítási tervet az új amerikai kormányzat nem fogja már olyan energikusan megvalósítani. Én nem ér, vagyok ebbe biztos. Hallottuk Schwarzenberg miniszter úr nyilatkozatát ezzel kapcsolatban. Aztán arról is beszél a jelentés, hogy milyen képességekre van szükség. Kóne képviselő módosító javaslata nagyon fontos, ez a 62-es módosító javaslat, amely alapjában véve szó szerint átveszi azt, amit a tanács az elmúlt hetekben eldöntött. Nem csak arról van itt szó, hogy 60 ezer ember 60 napon belül rendelkezésre álljon, hanem konkrétan arról is, hogy az Európai Unió mire lesz képes, milyen képességeit fejleszti majd ki. Ebből le lehet vezetni azt is, hogy az Európai Unió képességeit erősíteni kell főleg a vezetési struktúrára utalva, aztán a tervezés, a műveletek tervezése, végrehajtása, a civil és katonai együttműködés javítása, a főhadiszállás Brüsszelben, aztán a védelmi miniszterek tanácsa. Ezek azok a pontok, amelyeket itt említettem, ami a felszerelést illeti. Konkrét kérdések merülnek itt föl, konkrét kijelentések kerülnek megfogalmazásra. Végezetül egy fogalmat itt használok, amelyet Hans-Gert Pöttering, a parlament elnöke vezetett be. A Synchronized Armed Forces Europe, tehát a SAFE E, olyan e, missziókról van szó, amelyek európai bevetésekben valósulnak meg. Kérdés az, hogy e, ezek a, ezeknek a katonáknak a biztonságát hogyan lehet garantálni, hogyha kárt szenvednek, vagy és megsebesülnek, vagy életüket vesztik, a különböző missziókban hát nagyon különböző helyzetek alakulhatnak ki. Ezzel kapcsolatban mit lehet itt tenni, európai szinten ez merül föl. Végül, de nem utolsó sorban, az a követelésünk, hogy a biztonsági stratégiát a következő törvényhozási ciklusban fehér könyvvel kellene konkretizálni az Európai Unió részéről. A francia fehér könyv itt a minta, amely szintén rendelkezik egy nagyon egyértelmű európai része franciaországi, a franciaországi fehér könyvvel kapcsolatban egy nagyon átfogó vitára került sor számos meghallgatással, amelyek nyilvánosak voltak. Azt hiszem, hogy európai szinten át lehet venni ezt a megoldást. Amire itt ma szükségünk van, az a nyilvános vita. Az Európai Unió mm, kül- és politikájának illetve biztonság és védelmi politikájának a vitáján nem szabad, hogy zárt ajtók mögött folyjon. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, mondja az elnök, fondvoga Voga úrnak, árnyék jelentéstevő, a szocialisták részéről Helmut Kune, ővé a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Csak négy pontot említenék, hogy időt spóroljak meg. Az első, nem szabad rossz benyomást kelteni, ezért az egyes módosító javaslatot visszavonom. Nem látom a politikai szándékot arra, hogy a korábbi, korábbi állásfoglalással való ö, ö, párhuzamos tehát duplikációt elkerüljük. Tehát folyamatosan ugyanazt a kérést nyújtjuk be, ezzel a hangsúlyát ezt, ennek aláhúzzuk. Aztán a hogyha használjuk azt a szót, hogy, hogy kiberháború, korábban kiber támadásokról beszéltünk, most kiberháborúról beszélünk. Ennek hatása lesz. Azt mondjuk, hogy ez háborús cselekmény. Azt sürgetjük, hogy válaszoljunk erre mégpedig, mint háborús cselekményre, háborús lépésekkel válaszoljunk erre. A második pont, amit szeretnék említeni, az a 15-ös paragrafus bekezdésre vonatkozik, ezt már a jelentéstevő említette. A balti államok aggodalmait természetesen komolyan vesszük. Nagyon rossz a hozzászóló mikrofonja elnézést.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 a NATO-t arra sürgetjük, hogy konkrét védelmi eh, tervezési eh, feladatokat végezzen el. A balti államok eh, folyamatos katonai fenyegetettség alatt vannak. Hogyha így csináljunk, így cselekszünk, ilyet mondunk, akkor a, e, olyan retorikai spirálba in, spirálba lépünk be, amely aztán a, a, a a tettek spiráljába torkollik. Mi alternatív módon egy szóbeli módosítást javaslunk, amit szeretnék felolvasni. We take note of the concerns of the Baltic states and then a balti államok aggodalmait figyelembe vesszük, a NATO és a tagállamok aggodalmait is, illetve kötelezettségeit amelyek az Észak-Atlanti szerződésből eredeztethetők. Azt hiszem, hogy a balti eh, államok polgárai ezzel egyetérthetnek, hiszen világos eh, az, hogy az ötös eh, cikknek így megfelelünk, támogatjuk ezt, és ennél tovább nem megyünk. Harmadik pont, védelem. Az én helyzetértékelésem az, hogy Obama, minisz, Obama elnöknek sokkal teljesen más feladatokra kell majd a pénz, mint a Bush kormányzat harmad-negyed rangú céljainak megvalósítására. Nem akarok itt spekulációba bocsátkozni Iránnal és Oroszországgal kapcsolatban. Mi nem szeretnénk, hogyha mi lennénk az utolsók, mi szocialisták a e, rakéta védelmi e, tervek e, melletti kiállásban. Mindenkit szeretnék felszólítani, azokat, akik óvatosan támogatják ezt, hogy gondolják végig, hogy valóban úgy gondolják-e, hogy miután Obama elnököt beiktatták, Tényleg úgy gondolják-e, hogy Obama elnök a jövőben folytatja, -e ezt a, folytatja ezt a projektet? Köszönöm szépen. Thank you, Helmut Andrew. Köszönöm szépen Helmut Andrew Duff a liberálisok nevébe. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is azzal kezdeném, hogy köszönetet mondok Kálfon von Vogaónak, hogy megerősítette a tervezetet most már sokkal kritikusabb hangnemet üt meg a tanács kudarcaival, illetve a tagállamok kudarcaival kapcsolatban, amelyek, amelyek a 2003-as célkitűzéseket, eh, biztonsági, stratégiai célkitűzéseket eh, eh, nem valósította meg. Valóban kritikusan kell látnunk az előrelépés hiányát különösen a, a növekvő globális biztonsági problémák tükrében, amelyek az elmúlt 12 hónapban jelentek meg. És a jelentéstevő sikerre megoldotta ezt a feladatot ebben a, ezekben a nagyszerűen létrehozott kompromisszumokban. A kettes kompromisszumban tényleg Gratulálhatunk a volt francia soros elnökségnek és az ambíciójuknak a, az EBVP-vel kapcsolatban. Úgy gondolom, hogy a történészek majd talán józanabbul ítélhetik meg, vagy bírálhatják a francia elnökség sikereit a, az európai biztonság és védelmi politika tekintetében, de úgy gondolom, hogy két akadályt a két akadályba ütköztek a franciák, hogy a, valóban meg valósítsák a céget. Egyrészt a britek túl hűvösek voltak, és nem reagáltak túl pozitívan a francia kihívásokra. Ezt valóban sajnálom, és remélem, hogy, hogy a brit kormányzat pozitívabban, konstruktívabban fog fellépni az EBVP területén, mint eddig tette azt. Ami a balti államokat illeti teljes mértékben egyet értek Kune úrral, és úgy gondolom, ez a megfogalmazása a szóbeli módosítónak valóban kielégítő mindannyiunk számára. és, és ezt a Kreml sem tekinteti provokációnak. A 30-as bekezdés, ami a, a rakétavédelmi rendszerrel foglalkozik, ma délután nem sikerült megnézniük, Schwarzenberg úr sem tudott meggyőzni arról, hogy a rakéták telepítése Lengyelországban, illetve Csehországban egyrészt időszerű lett volna, másrészt pedig politikailag lett volna bármiféle értelme is. Konzultáció nélkül született döntés erre az Európai Uniós partnerekkel nem konzultáltak, és technológiai szempontból még mindig úgy tűnik, hogy nem eléggé megerősített rendszerre van szó. Különösen, ahogy Kúne úr is mondta, ha Uh, Obama úgy tűnik, hogy Obama elnök úgy tűnik, hogy to, uh, legalábbis megemlített a beiktatási beszédében, és ez hiba lenne ennek tükrében, hogyha a parlament uh, döntő határozatot hozna, és majd visszatérünk erre a kérdésre. Mindenképpen szükség van ugyanis arra, hogy választ adjunk erre a témára de azt gondolom, majd a megfelelő időpontban kell ezt tenni, amikor a tények már a tények már világosabbá válnak, mint most. Köszönöm szépen. Lagendijk úr a zöldek nevében. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt gondolom, Angelika Bér asszonya a folytatott vitáinkban, aki is adó rap, árnyékraporter van, tehát nem meglepő, hogy a mi frakciónk nem túl boldog, és csak ezt enyhén fejeztem ki, hogy nem túl boldog ezen jelentés miatt. Mégis csak furcsa, hogy a legjobb leírása az Európai Unió EBVP-nek, hogy miért is sajátos ez, az az Ari Vatanen jelentésben jelenik meg a NATO-val kapcsolatos jelentésben, hiszen itt arról van szó, és itt most idéz. Conflict prevention and conflict resolution and a broad range of civilian crisis management mechanisms. I think arra van szó, hogy az EU-nak a válságmenedzsmentben sajátos lehetőségei és szerepei vannak. Úgy gondolom, hogy ez be, beletartozna a Karl von Vogel jelentésbe, hiszen Arriva talán a NATO-val foglalkozott. Én értem, hogy a jelentéstevő miért nem akart olyan koncepciókat bevenni a szövegbe, amik pedig egyébként nem is annyira zöld megközelítésű felvetések. Nagyon sok biztonsági szakértő beszélt arra a koncepcióra, az ENSZ közgyűlés is elfogadott eh, a, az 55-ös módosító például ezt megemlíti, de a jelentős ezzel nem foglalkozik. És nem értem, hogy ezt a koncepciót miért nem lehet az európai biztonsági stratégiába belevonni, és annak tagadása vagy hivatkozás hiánya a, az atomsorompó egyezményre, tehát a lefegyverzési megállapodásokra, e, és e, valaki e, azt látja, hogy a parlamenten kívül is vita folyik erre az USA-ban is, hogy összeüljenek az amerikaiak és az oroszok, úgy gondolom, hogy ennek tükrében megfelelő lenne, hogyha ebben a mi jelentésünkben is megjelenne az atomsorompó egyezmény, és nem értjük, hogy a jelentéstevő miért utasított el az erre vonatkozó módosítókat, és eh, nagyon nehezen tudom elképzelni, hogyha hogy, hogy elfogadná a frakcióm, hogyha nem változtatja meg a véleményét. Köszönöm szépen, Tobias Flügler a GUE nevében, köszönöm szépen, a jelentéstevő alapvető problémára hívta fel a figyelmet. Úgy gondolom, minden frakció egyetért ebben, hogy az európai biztonsági stratégia, vagy a bővítés az európai biztonsági stratégián egy olyan időpontban jelent meg, amikor a jelentés már íródott, és a jelenlegi helyzetet csak feltételesen tudja ábrázolni ez a jelentés. Éppen ezért én nagyon örültem volna, hogyha világosan kimondjuk ezt, és érdekes, hogy Kunek kolléga a módosítójában, a 63-as módosítójában nagyon korrekt módon leírja a helyzetet. Az utolsó részét politikailag ugye mi nem támogatjuk, de mégiscsak ki kell mondani, az Európai Parlament nem tudott értelmesen részt venni, nem vonták be ebbe a folyamatba, és mégis az lenne a kívánságom, hogy ehhez a szöveg szerepeljen a jelentésben, amit szintén érdekesnek találtam Karl von Vogel úr részéről, hogy a 20-as módosító a Angelika Bér asszony ütetett be. Az első részét ennek a módosítónak a, a parlamenti elszámoltatatossági jelentése kapcsolatban ez bekerült a szövegbe, de a második rész, hogy a nemzetközi jogok, humanitárius jog betartására vonatkozó részt elutasított. Ez valóban megdöbbentett, mert ez nagyon világos, hogy ön szerint a nemzetközi jog nem érdemes erre. Remélem, hogy a szociáldemokratákkal, liberálisokkal, zöldekkel és velünk előtt sikerül megállapodunk abban, hogy mégiscsak bekerüljön ebbe a szövegbe, hiszen a nemzetközi jognak mégiscsak alapvető feltételként kellene, hogy megalapozza a politikai tevékenységeket. A parlamenti kontrollal ellenőrzéssel kapcsolatban úgy gondolom, hogy a széde eh, bizottság teljes védekben egyetért azzal, hogy ez az egyetlen olyan pont, amit eh, teljes mértékben el tudunk fogadni ebben a jelentésben, és támogatni tudunk. Érdekes a Grúzia kérdés megközelítése is a jelentésben, hiszen arra van szó, hogy Oroszországnak reagálnia kellett a a konfliktusra. De hát hogy lehet egy konfliktusra reagálni, hogyha azt sem mondjuk, hogy ki között ö, ö, volt ez a konfliktus. Va, van, aki kimondja nyílt, hogy ki kezdte ezt a háborút, nem csak a mi frakció, hanem mások is tudják, hogy Grúzia kezdte a háborút, és Oroszország aránytalanul reagált erre a lépésre. Ö, és aztán a megjegyzés a rakétavédelmel kapcsolatban Daf úr és Kune úr részéről ezzel a frakció egyetért, és remélem, hogy holnap uh, többségi szavazással ki tudjuk venni ebből a szövegből. csak problematikusnak tartom a jelenlegi helyzetben benne hagyni ezt a szövegbe. Az atomsorompó egyezmény és említése jött én is fontos aspektusnak tartom, amit nem szabad, hogy kihagyjunk, nem szabad erre megfelelkezni erre. Úgy gondolom, hogy alapvetően a frakciónk szerint rossz irányba megy ez a jelentés. A polgári katona együttműködést üdvözli ez a e jelentés, mi ezt problematikusak tudjuk. A szoros együttműködést üdvözli a NATO és az EU között, amit mi szintén problematikusnak tartunk és összességében a katonai komponens az Európai Uniónak üdvözlendőként jelen meg, hogy ezt ki kellene építeni. 152-es módosító van megfogalmazok, mi nem akarjuk, hogy ezt a komponensét képítsék az Európai Uniónak, mi az Európai Uniót civil nemzetközi szereplőként szeretnénk látni. Holnap kisebbségi szavazást szeretnénk tartani, és szeretnék, hogyha ezt a szavazás előtt még figyelembe vennék a frakciónk részéről. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy holnap az egyes szavazások hogyan fognak végződni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Akkor meghallgattuk a politikai frakciókat, most megadom a szót az egyéni hozzászólóknak. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék gratulálni von Voga úrnak a munkájához. Azt hiszem, hogy mind maga a jelentés, mind pedig a felvetett módosító javaslatok számos kiváló ajánlást tartalmaznak a tanácsnak és a bizottságnak. Szeretnék néhány kérdést kiemelni, amelyek szerintem a jelentést érdemben javítják. Először is két dolgot kell kiemelnünk. Elő, első az, hogy a védelmi felszerelés költségeit, nek a kérdését, amelyel, amely minden országban felmerül, ez, ez, és ennek a korlátai is felmerülnek, és ezt szembe kell nézni. A 16-os módosító javaslat arra utal, hogy az erőfeszítések és képességek uniós szintű összefonása döntő jelentőséggel bír azon együttes hatások áthidalásában, stb. stb. Másodszor úgy gondolom, hogy nagyon jó a jelentés szempontjából az, hogyha kihangsúlyozunk néhány új javaslatot, amely novemberben született, ez a légi közlekedési flottára vonatkozott. a parlament számára nagyon fontos volt, hogy pozitívan reagáljon erre a kezdeményezésre. 12 tagállam miniszter, védelmi minisztere döntéséről van szó. Vég, végül pedig szeretnék utalni egy dologra, ami lehet, hogy hát technikai, ez a 13-as bekezdés, ahol a jelentéstevő a grúziai válságról beszél, és arról, hogy az Oroszország, Nyugat-Oroszországgal való viszonyát válságba sodorta. Tényleg úgy gondolják, hogy Oroszországgal válságba sodródtak a kapcsolataink? Nem hiszem, hogy ez így van. Szerintem korrektebbeknek kell lennünk ebben az összefüggésben. Nem hiszem, hogy válság válságba kerültek volna a viszonyunk a Grúzia miatt, tehát a gáz miatt igen, de a Grúzia miatt nem hiszem. Szerintem Oroszországgal ezen a konfliktus miatt soha nem kerültünk válságos állapotba. Persze jobb lett volna, hogyha Európa egyértelműbben és egységesebben lép fel ezen a területen. Köszönöm, Kopászony. Köszönöm szépen. Én is szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek a jelentéséért és a kompromisszumokkal is próbált eredményre jutni. Egyetértek az árnyék jelentéstevővel, Kuna úrral, de egy-két dolgot hadd említsek ki. Az Európai Uniónak szüksége van az erős külpolitikára, azért, hogy az új közös kihívásokra választ tudjon adni. Ebben az összefüggésben az EU-nak más fontos nemzetközi szereplőkkel egyet kell működnie, az ENSZ karta keretén belül. Nagyon fontos hangsúlyozni a multilateralizmus iránti elkötelezettségünket, és az ENSZ karta felülvizsgálatával kapcsolatos elkötelezettségünket annak érdekében, hogy, elkerül, hogy hozzájáruljunk a konfliktus megoldáshoz. Emellett egy szóbeli módosítást szeretnék bele, benyújtani, ami az eveszre vonatkozik, mert nagyon fontos hangsúlyozni, nagyon fontos hangsúlyozni az EBSZ szerepét a demokrácia felépítésében. Úgy gondolja, hogy az Európai Unió és tagállamai hozzá kell, hogy járuljanak az EBSZ rendszer fejlesztéséhez, amely már eddig is hasznosnak bizonyult a demokrácia és az emberi jogok erősítésében Európa szerte, és ez az igazi inkluzív keret a konfliktusok megoldására vonatkozóan, és sürgeti a jobb együttműködést és a jobb koordinációt az Európai Unió és az EBSZ e között, és hangsúlyozza annak fontosságát, hogy ez a szervezet megfelelő pénzügyi eszközöket kapjon, hogy fontos feladatát hatékonyabban ellássa. Köszönöm. Thank you. Köszönöm szépen, Dimitra Kopulusz képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék gratulálni Karl von Vogaunak a munkáért, valamint a együttműködő hozzáállásához is gratulálok, illetve a kompromisszumok kidolgozásához. Nagyon röviden a kettes kompromisszumos javaslat amely a 9-es bekezdésre vonatkozik. Nekem jobban tetszene, hogyha a cyber támadásokkal kapcsolatos megfogalmazás máshogy jelenne meg. Egyet értek azzal, hogy a cyber szféra nagyon fontos szféra, amelyet valóban védeni kell, de talán más megfogalmazás szerencsésebb lenne, ugyanis biztosítanunk kell, hogy a cyber alá tartozó dolgok, mint például az hírszerzés, ellenhírszerzési projektek, adatvédelem, és így tovább, mind ide tartozik. Aztán 62-es módosítás Kúne úrtól, ezzel is teljes mértékben egyetértek, szerintem rendkívül fontos módosítás ez, és úgy gondolom, hogy ez egyfajta összeköttetést jelent a többi ö, fejezettel, amelyek szerintem fontosak ebben a jelentésben. És természetesen kapcsolódik ez egy olyan fejezethez is, amely a büdzsé racionalizációhoz kapcsolódik, annak érdekében, hogy racionálisabban és fenntarthatóban köz, kezeljük a védelmi kiadásainkat a jövőben. Még egy megjegyzés a parlamenti dimenzióval kapcsolatban. Azt hiszem, hogy ez ennek a háznak szívügye, és nagyon örülök annak, hogy továbbra is a parlamenti dimenziót, illetve a parlamenti ellenőrzést az európai védelmi politikában megvalósítjuk, és ezt tovább is visszük. És végül az Egyesült Államokkal kapcsolatos fejezet valóban nagyon fontos kérdés, és azt szeretném kérni Kártól, hogy hagyjuk nyitva ezt a kérdést, ugyanis most egy új vezetés lép életben, most éppen a televízión közvetítik a beiktatási ceremóniát, de ugyanakkor szükségünk van arra, hogy lássuk, hogy melyek azok a prioritások, mely, milyen koncepcióval áll hozzá Obama úr és barátai a világban végbebenő folyamatokhoz, Természetesen itt történelmiek klasszikus kérdésekről is szó van, például fegyverzet ellenőrzés, új megközelítés, ezt reméljük legalábbis, de most még túl korai elmondani, hogy ez mit is fog tartalmazni, és ugyanakkor túl korai lenne most még a Egyesült Államok kongresszusának összetételét is látni, azzal kapcsolatban, hogy Obama úr javaslatait hogyan fogják fogadni. Már holnaptól remélem, hogy lesznek javaslatok Obama úr részéről, és tudom, hogy a katonák, a tábornokok már holnap össze fognak ülni a csapatkivonások megtárgyalására, ki fognak dolgozni terveket, de ez a védelmi politikánk csak egy része, úgyhogy talán nekünk most még az Egyesült Államokkal folytatott kapcsolatainkban a védelmi fejezetet még nyitva kellene hagynunk, annak érdekében, hogy később majd erre még visszatérjünk, akkor, amikor Obama úr és emberei mm, részéről kiderül az, hogy mit is kívánnak tenni ezen a területen. Még ketten kívánnak hozzászólni. Köszönöm szépen csak kiegészítő jelleggel. Tobias Flüger által elmondottakhoz. Annyit szeretnék elmondani, hogy az Európai Védelmi Stratégia, Biztonsági Stratégia pragmatikus politikát kell, hogy jelentsen, amelynek az lenne a célja, hogy teljes lefegyverzés valósuljon meg. Ez elég messze van még ez a cél, és azt hiszem, hogy ez a jelentés a pragmatikus politikától messze áll. Volt egy olyan időszak Európában, amikor voltak olyan vezetők, akiknek a hidegháború közepén is az volt a fő prioritása, hogy kimondják, hogy a teljes lefegyverzés a cél. Azt hiszem, hogy a jelenlegi jelentés inkább a felfegyverkezés mellett tör láncsát, nem halljuk meg azt, hogy az ENSZ mit mond ezzel kapcsolatban. El Baradei úr Münchenben nem olyan régen azt mondta, azt javasolta az összes részvevő tagállamnak, hogy ha csak egy kal csökkentjük a fegyverkezést a világban, akkor az egész a világon az éhezést meg lehetne szüntetni. Úgyhogy az, hogy, a, hogy továbbra is növelni kívánjuk a védelmi kiadásokat, az azt jelenti, hogy a védelmi kiadásokat nem vesszük figyelembe, és mintha nem lett volna elég a terrorista cselekmények, a, mindaz, amit láthatunk a világban, a övezet, a New Yorki terrorista támadások, és így tovább. De mintha mindez nem lett volna elég, egyesek még továbbra is ezt a rendszert védik. Már 1999 óta, amióta a NATO új stratégiai koncepciót dolgozott ki, hogy amely szerint a terrorizmus és a bevándorlás, illetve a szervezetbűnözés ellen fel fogja venni a harcot, valamint a természetes erőforrások védelme érdekében fog munkálkodni. Tehát ezek civil célok. Azt hiszem, hogy a 21. században meg kell tudni mondani, hogy hol is vannak a prioritások. Gázába ellátogattunk, és láthattuk azt, hogy az izraeli hadsereg beszünteti a célpontok elleni támadásokat. Az én frakcióm egyáltalán nem ért mindezzel egyet, nem értünk egyet azzal, hogy a biztonsági rendszer kötelező jellegű legyen és amerikai vezetés alatt álljon, úgyhogy egész egyszerűen nevetségesnek gondolom azt, hogy megint azt várjuk, hogy a az Egyesült Államok elnöke mit is mond, még mielőtt kialakítjuk a saját álláspontunkat, ez szerintem nevetséges, és semmiképpen sem mutat az európai biztonsági stratégia kidolgozásának irányába. A mi stratégiánkat nekünk kell kialakítanunk, Nekünk az kell legyen a célunk, hogy a nemzetközi jogot betartassuk, és teljes lefegyverzést tudjunk elérni, és éppen ezért nem szabad, hogy a védelmet, illetve a biztonságot egyre inkább militarizáljuk megint. Éppen ezért mi nem fogjuk támogatni sem ezt a jelentést, sem a NATO és az Európai Unió kapcsolatáról szóló következő jelentést. Elnök, köszönöm. Láncbergis képviselő. Köszönöm szépen. Egy Kúne úr egy szóbeli módosítást terjesztett be, és nagyon sok más módosítás is érkezett a balti áramokkal kapcsolatban. Úgy néz ki ez az egész manapság, mint egy Lafontaine mese, amennyiben az Európai Uniót megtámadják, akkor majd önök lesznek a felelősök. Nem olyan régen Grúziát bűnös országként állították be, amiért embereknek el kellett menekülniük az otthonukból, és amiért területeket, megszállt területeket elveszített. Most új világrend van kialakulóban, és a, Kreml, a Kreml kíván megint dirigálni. Úgyhogy, ahogy a nagyon sok kolléga javasolta, tagállamok, a balti tagállamokat figyelembe kell venni, a szolidaritásra oda kell figyelni, mint hogyha ez most nem valósulna meg. A cyber támadásokkal kapcsolatban, valamint a radioaktív, valamint a londoni radioaktív támadásokkal kapcsolatban, amelyek, amely révén meggyilkoltak egy brit állampolgárt, és a NATO most végre bekapcsolódott az eseményekbe. Mit is lehetne tenni tehát a balti államok biztonságának érdekében, hogyha az Európai Parlament ezt nem fogja támogatni, akkor köszönjük szépen, onnantól fogva tudni fogjuk, hogy csak a NATO-ra támaszkodhatunk, az Európai Unióra nem. Elnök, köszönöm. Mm, Szalafranka úr. Kérem, hogy nagyon röviden, mert van még egy jelentésük, és arra kevés időnk van. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon fontos az, hogy stratégiai szempontból elhelyezzük ezt a jelentést. Nem szabad, hogy összekeverjük az alapokat a részletkérdésekkel. Amikor ezt a jelentést kritika érte, akkor arról volt szó, hogy az állampolgárok védelméről nem esik benne szó, de ez nem igaz, ugyanis az első paragrafusban pontosan erről olvashatunk, a polgári védelemről, illetve az emberi jogok védelméről az újfajta veszélyeztetettségek miatt át kell tekinteni ezt a helyzetet, felül kell vizsgálni, annak érdekében, hogy ezeket az új veszélyeket az Európai Unión belül és a nato belül is megfelelőképpen el tudjuk helyezni. Ma azonban az Európai Uniónak nincsenek konszolidált védelmi mechanizmusai, tehát itt igazából, mintha az utópia a valósággal keveredne. A tények pedig tények, és ezek keményen mutatják, hogy mi is történik. A 27-ek egyelőre támogatták az európai biztonsági politikát. A jelentés nagyon pozitív gondolatokat tartalmaz, például az Európai Unió védelmi, illetve biztonsági kérdéseit leírja, és az orosz kapcsolatokra is kitér, illetve arra, hogy az európai állampolgárok hogyan is kívánják megvalósítani az európai biztonsági politikát. Biztos, hogy ezek nagyon vitatott kérdések. Ide tartozik például a rakétavédelmi rendszer, amely annál is inkább fontos szerepet tölt be, mert éppen most iktatják be az új amerikai elnököt. Nagyon sok kritikát fogalmazhatunk meg, de senki sem mondhatja azt, hogy nem elég világos ez a jelentés. Holnap valóban dönteni fogunk abban a néhány kérdésben, amelyben még megosztottság tapasztalható. Az Európai Bizottság majd bölcsen eldönti, hogy mi is a helyes megközelítés, de nem hiszem, hogy az lenne a helyes, hogyha most az Európai Parlament az ellenőrző szerepét be akarja, meg akarja valósítani. Én mindenféle véleményt elfogadok, de csak akkor, hogyha ezt a polgárok védelmének érdekében tesszük, különben összekeverjük a fontos a kevésbé fontossal. Köszönöm szépen, von Voga úr a szó, hogy foglalja össze az eh, eddigieket. Köszönöm szépen a vitát. 200 módosító javaslat volt, három pont van, amelyek még mindig vitatottak. Kóna úrnak hadd mondjam el, én is örültem volna, hogyha ezek az ismétlések elmaradnának, ezeket nem lehetett elér, elkerülni. A korábban megfogalmazott dolgokat most is meg kellett fogalmazni. Aztán a cyberháború. Az a véleményem, hogyha képpen hajlandó vagyok más fogalmat ha, a, alkalmazni. Nyilván a cyberháború nem, nem annyira jó megoldás. A cyber mm, támadások talán jobb lenne. Hát Dimitra Kopolosz úr is ezzel kapcsolatban felvetéseket fogalmazott meg, még ez, erről egyeztetnünk kell. A balti államok kérdése két dolog van. A Vogau módosítás világosan fogalmaz, a kúne módosítás kicsit kódoltan. Úgy, hogy az egyszerű polgára, az átlagember, hogyha ezzel konfrontálódik, nem érti. Én az egyértelmű fogalmazás híve vagyok, és az a véleményem, hogyha az egyértelmű fogalmazást nem támogatja a többség a parlamentben, akkor még mindig ott van a kóna javaslat. Aztán a rakétavédelem. Mm, ebben különböző eltérő véleményen vagyunk. Meghallgattam Schwarzenberg minisztert, hát egyáltalán nem biztos, hogy hogyan fog az amerikai kormányzat viselkedni. A jelentés azt mondja, hogy ha az lenne a helyzet, hogyha felépítenénk a rakéta védelmi rendszert, akkor biztosítani kell azt, hogy az európai érdekeket tiszteletben tartják. Ez az egyetlen javaslat. Duff úrnak szeretnék köszönetet mondani a megjegyzéséért. A francia elnökség természetesen a grúz háború, a francia elnökségre rányomta a bélyegét a grúz háború, ezt nagyon jól menedzselték. A kutatási védelmi kutatás folytatódott, aztán a védelmi csomag átment, és egyéb kérdések is felmerültek. Azt hiszem, hogy itt kiegyensúlyozott módon kell ítélkezni. Már a múltkori jelentésben sem értettünk egyet egy kifejezéssel kapcsolatban, mint például a responsibility to protect és egy egyéb kifejezéssel kapcsolatban. Én azt gondolom, hogy ha katonai bevetéseket ezzel indoklunk, ez nem lenne jó. És ebben egyetértek Flüger úrral. Ezzel kapcsolatban egy mélyebbre ható vitára van szükség. Grúzia. Az eredeti megfogalmazásban a jelentésemben Grúziát nem is említem, ez nyilván nem jó szóbeli módosító javaslattal megpróbáltam, megpróbálok egy olyan megfogalmazást találni, amely esetleg nem annyira tehát nem olyan, mint ami most az asztalon van, amely már vádaskodik. De majd megpróbálok erre kitérni. Holnap délelőtt talán még lesz rá alkalom, hogy az árnyék jelentéstevőkkel is, az akkor még nyitott kérdésekről beszéljünk, hogy lássuk, hogy hogyan tudunk közös megoldásra jutni. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Holnap szavazunk. A harmadik jelentés, ami ma a napi renden szerepel, NATO szerepe az EU biztonsági rendszerében. Árif Áltanen, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Mennyi időt ad? 5 percet? 10-12 percet. Azt is javasolhatom, de holnap dél, hogy holnap délelőtre halasszuk. Talán ez jobb lenne. Nem miattam, de azt hiszem, hogy, hogy ez a jelentés több időt érdemel. Igen, igaza van, mondja az elnök, nagyon fontos jelentésről van szó, holnap kilenckor kezdünk, és az önjelentésével, jelentése lesz az első napi rendi pont. És most pedig mindenki a tévé előtt ül és nézi Obamát.